Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, good morning. Uh, thank you very, very much. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek. Megköszönöm, hogy csatlakoztánk, csatlakoztak hozzánk ezen a reggeli időponton, ebben a reggeli időpontban. Ugye mindenki követte éjszaka a híreket, gondolom. Én azt gondoltam, hogy ma reggel majd egyedül leszek, mert senki nem tud fölkelni, miután egész éjjel fenn volt, és követte a, az eseményeket. Azonban a mai napon egy nagyon fontos témával kezdünk, az energiaszegénységről tartunk meghallgatást. A napi rendet kérem, hogy fogadjuk el, ha senkinek nincsen megjegyzés, akkor változtatás nélkül elfogadottnak veszem ezt. Úgy látom, hogy nincs megjegyzés. Csütörtökön 18 óra 30-kor fogjuk befejezni az ITRE bizottság munkáját a héten, akkor lesz majd az egyéb pont alatt még eszmecsere, tehát kérek mindenkit, hogy várja meg a 18 óra 30-at csütörtökön délután, akkor adhat nekünk további információkat, ha kíván. Következő 9 óra körül lesz a kreatív ágazatokról szóló jelentéstervezet szavazása. A Kulturális Szakbizottsággal közös ez. Az ITRE szakbizottságban a szavazás majd 10 órakor kezdődik, tehát mondom még egyszer, hogy 9 órakor kezdjük meg a szavazást a kreatív ágazatokról együtt a kulturális szakbizottsággal. Utána mi maradunk tovább a teremben, mert 10 órakor a saját szavazásunkat kell, hogy megejtsük. Rübig kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök, az itt elnökének, Jerzy Buzeknek szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetővé tette azt, hogy a a sztoria is foglalkozzon bizonyos kérdésekkel, és örülök annak, hogy itt van körülbelül két tudós, itt ül velünk az ITRE szakbizottságban, és követi a megbeszéléseinket. Három napig itt vannak az Európai Parlamentben, tegnap volt a nagy megnyitó, és a telekommunikációs szakértő is itt van, itt van egy szakértő, egy hölgy, aki az élelmiszerbiztonsággal foglalkozik, és így három napig a képviselők a tudomány képviselőivel e, találkozhatnak, utána pedig három e, napig mi vagyunk a tudósoknál. Ez a megoldás nagyon jól bevált. Come to our committee meeting. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önöket a szabizottsági ülésünkön. Nem igazán tudom pontosan, hogy hol ülnek. Kérem, tegyék fel kezüket, jelezzék, hol vannak. Rendben, rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vannak a szabizottsági ülésünkön. Az önök tevékenysége a STOA javaslatok kidolgozásában a találkozókon nagyon fontos, nagyon, fon- nagyon aktív volt a tegnapi napi rendünk. És köszönöm szépen a STOA elnökének, Paul Rübichnek is, hogy megszervezte ezt a találkozót. Strasbourgban november 21-én hétfőn lesz egy közös Agri-Envi ITRE ülés, amely az új EU erdőgazdálkodási stratégiáról fog szólni. Ez fontos. Ez este 7 órától este 8.30-ig lesz. Tehát este 7-től este 8.30-ig lesz Strasbourgban. November 21-én hétfőn. 7 fél, nyol, fél kilencig Agri, Envi, Itre együttes ülés az EU erőgazdálkodási stratégiájáról. Nos, akkor térjünk rá az energia szegénységgel foglalkozó szemináriumunkra. Szeretném üdvözölni ezen szemináriumon a meghívottakat. Az energia szegénység egyre a nagyobb kérdésé válik az Európai Unióban. Becslések szerint 50 125 millió ember van kitéve, és néha nem hiszem ezt, hogy ilyen sokan vannak kitéve az energiaszegénység kockázatának. Ennek különböző okai vannak, mint az alacsony bevétel, a rossz energia minőség, a magas energiaárak, az okok különbözőek, de ugyanazt jelenti, tehát az embernek nincs pénzük arra, hogy kifizessék a számlát, függetlenül attól, hogy milyennek az oka. Valószínűleg az alacsony szén gazdaságra való átállás azt fogja jelenteni, hogy még többen szembesülnek ezzel a problémával mert ez bizonyos költségekkel fog járni, ez az átállás. Az ITER szakbizottság mindig is foglalkozott ezzel a problémával munkája során, felelősséget érzünk ezen téma iránt. Emlékeztetnék arra, hogy 2015-ben volt egy állásfoglalás az Európai Energia Unió irányában címmel, és az Európai Parlamentben azt kérte a bizottságtól, hogy legyen egy közleménye az energiaszegénységről. Remélhetőleg ebben a közleményben lesznek de- definíciók és indikátorok is az energiaszegénységre vonatkozólag, és lesz ebben egy cselekvési terv is. Utolsó pontként szeretném elmondani azt, hogy jelenleg várjuk az Európai Bizottság javaslatait, és szeretnénk megoldást találni az energiaszegénység problémájára. Az energiahatékonyság irányába, az energia teljesítménye az építés, épít, épít, épületeknek, illetve az új elektromos árampiac áttekintésével remélhetőleg sikerül majd lépni. Az Európai Bizottság itt egy hónapon belül javaslókkal fog élni. Ennek tükrében szerveztük meg ezt a szemináriumot, melynek során a szakértők fogják bemutatni eredményeiket, illetve két tanulmányt is meghallgatunk, amit az ITRE szakbizottság rendelt meg. Engedjék meg, hogy rátérjek a konkrét pontokra. Az első hozzászólunk, de ezért ezzel még szeretném hozzátenni azt, hogy mindezt az ITRE web, weboldalán és nyomon lehet követni. És emlékeztetnék minden felszólalót arra, hogy 15 perc áll az előadásuk megtartására rendelkezésre. Az első vendégünk Szászka Petrova asszony, aki itt ül mellettem, a humán geográfia szakértője a Manchesteri Egyetemen. Petrova doktor, az energiaszegénység tájképéről fog beszélni az Európai Unióban, mégpedig akadémikus perspektívából. Örülök annak, hogy itt van körünkben Petrova asszony, hiszen ő a környezetvédelmi oktatási és fejlesztési tanszék oktatója és igazgatója a Manchesteri Egyetem környezetvédelmi testületének is, és ezen kívül a városi megfelelés kutatója is a Manchesteri Egyetemen. Ezen kívül azzal is foglalkozik, hogy a közösségeket, az ott élőket hogyan érinti az alacsony szénre való átállás. Petrova, the Petrova, asszony, szó. Okay, now you can hear me. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy meghívtak, és így részt vehetek ezen a mai workshopon, amely nagyon jól mutatja ismételten azt a tényt, hogy az energia, szegénység, politikai és a tudományos szféra figyelmének középpontjában áll benne van a hivatalos lexikonban, tehát egy használatos kifejezés a döntéshozók körében, illetve a harmadik energiacsomagban is szerepel, valamint az energia uniós keretben is. A mai prezentáció egész egyszerűen a tudományos eredményeket szeretné bemutatni, illetve az ezzel kapcsolatos témákat vázolni. A prezentációm elején szeretném elmondani, hogy az energiaszegénység témáját különbözőképpen dolgozták föl, illetve használták az Európai Unióban. Például a tüzelőanyag szegénység, az energia hiány, ilyen kifejezésekkel illették az energia témáját. Az Egyesült Királyságban méreható munkát végeztek ebben a témában, és Boardman definiálta először ezt a problémát. Ő arra mutatott rá, hogy az energiaszegénység tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy háztartás nem tud fűtést biztosítani, illetve a jövedelmének több mint 10%-át erre a célra kell szállnia. Ezen kívül John Hill közgazdász magyarázatot nyújtott arra, hogy ez a definíció milyen következményekkel jár. Ő egy új definíciót javasolt az Egyesült Királysági kontextusban, ez pedig egy alacsony jövedelmű, jövedelem magas költség definíció. Aztán Stephen Buzarowski, Harry Thompson és mások Neil Semkan többek között. Ezen kollégák segítségével megpróbáltuk globálisan definiálni az energiaszegénységet. A munkánk számára rendkívül fontos az, hogy realizáljuk ezt a képet, lássuk, hogy miről van szó pontosan. Tehát vannak olyan háztartások, amelyek nem képesek megbirkózni az energiakövetelményekkel, tehát energiaszegénységgel kell szembenézniük, illetve vannak olyan ö, körülmények, amelyek segíthetnek abban, hogy kilépjenek az energia szegénységből ezek a háztartások. Tehát semmiképpen nem statikus ez az állapot, hanem a különböző háztartások ebbe a helyzetbe kerülnek, illetve ebből kikerülhetnek. Ezért a definíciónk a következő. Egy olyan szituációról van szó, amely különböző kockázatok kombinációját mutatja, mely eredményeképpen egy háztartás energiaszegénységbe léphet, és így nem biztosítja saját maga számára az energiaszolgáltatásokat megfelelő szinten. Nagyon sok tudós fellépett egy közös definíció mellett, illetve ellene is. Harry Thompson, illetve más kollégák rámutattak arra, hogy egy közös definíció, az energiaszegénység közös definíciója az Európai Unióban segíthet abban, hogy fölismerjük ezt a problémát, illetve láthatóvá tegyük, de ezen kívül a terminológiai zűrzavarban is rendet tehetünk, hiszen azt látjuk, hogy az energiaszegénységet különbözőképpen értelmezzük manapság. Aztán politikai szinergiákat lehet létrehozni, kapcsolatot kialakítani különböző területek között. Szociális politikák, ipar, egészségügy, illetve tiszta energia politikák, gondolok itt például az, az elektromos ágazatra, illetve a gáziparra. Aztán vannak olyan kollégák, akik ellenezték a közös definíciót, azért, mert véleményük szerint a közös definíció igazából törli azokat a különös földrajzi környezetek, körny körülményeket, például a gazdasági, szociális, politikai körülményeket, amelyek regionálisan is eltérhetnek az Európai Unióban. Meg kell érteni az európai kontextusban, hogy mi vezet az energiaszegénységhez. Ezt próbáltuk feltárni az elmúlt években. A tudósok kutatásokat végeztek ezen a területen, és három tényezőt azonosítottak az energia ár, illetve a háztartások jövedelmének csökkentése, valamint az energia felhasználásának, felhasználásának a nem hatékony volta. Itt megemlíteném a politikai ö, háromszöget, illetve az energiaszegénységgel kapcsolatos háromszöget, tehát ezt a két diát. Alacsony, alacsony kényelmi szintet hoz, illetve um, nedves lehet a levegő a háztartásokban, hogyha nem fűtünk megfelelően. Ezért ha mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a jövedelem, az ár, illetve az energiahatékonyság kombinációja adja a energiaszegénység hátterét. Úgyhogy igazából erről a materiális hiányról beszélünk. Aztán, ahol vannak olyan háztartások is, például ahol gyermekek vannak, vagy nyugdíjasok, vagy fogyatékkal élők, ahol magasabb az energia igény, ezért ők is jobban kivennek téve az energia szegénységnek. Aztán Néha hiányzik a rugalmasság, nem tudnak hozzáférni ezek a háztartások a technikailag magasabb szintű energiaszolgáltatáshoz, és ez is energiaszegénységhez vezet. Nagyon jól tudjuk tehát, hogy a magánágazatban, illetve bizonyos ágazatokban vannak olyan háztartások, amelyek nagyobb kockázatnak vannak kitéve, tehát könnyebben beléphetnek az energiaszegénységbe. Nincs azonban közös definíciónk az energiaszegénységre az Európai Unióban, ezért elég nehéz számszerűsíteni az energiaszegénységet. Nagyon gyakran a tudósok az Eurostat adatait használják, a bevétel, illetve a jövedelemszintek, valamint az életkörülmények, illetve vannak a háztartási költségvetésre vonatkozó kutatások. Ezt a két adatbázist használjuk, és ettől függően különböző eredményre jutottak a tudósok. 52 millió és 160 millió háztartásról beszélünk, tehát a két véglet között, 52 és 160 millió között van az energiaszegény háztartások száma. Láttuk azt, hogy az energiaszegénység érinti az egész Európai Uniót, mégis azt látjuk, hogy dél, illetve a kelet-európai államokban különösen nagy ennek a kockázata. Itt láthatják a különböző erősségű piros színeket. Különböző változók, különböző indikátorok arra hívják fel a figyelmet, hogy az energiaszegénység szintje a legmagasabb Bulgáriában, Cipruson, illetve Romániában. Itt a háttérben különböző okok vannak. A kutatások azt mutatták, hogy a szocializmust követő posztszocialista országokban az energiaszegénység hátterében az energia piacok liberalizációja is állhat. Borozovszki, illetve Tiredő Herrero kollégáim rámutattak arra, hogy az árak 33%-kal növekedtek Lengyelországban, 22%-kal Csehországban, és 69%-kal 2006 és 2011 között Magyarországon. A dél-európai országokban is problémát okoz az energiaszegénység, itt nem megfelelőek a fűtési rendszerek, illetve a lakhatási körülmények. Ami az energiaköltségeket illeti, a mediterrán országokban itt a nyári hónapok hűtése okoz problémát. Most ismét visszatérnék a szilk adatbázisra. Ez szerint a válaszadók mintegy egyharmada a földközi tenger környékén levő nyolc tagállamban nem tudják megfelelő hőmérsékleten tartani a háztartásukat, tehát nem tudják hűteni nyáron. és ezt látjuk például Görögországban is. Az energia szegénységet érinti az energia az energiaügyi átmenet is. Itt a, a szén, szén terhelt ágazatokról szeretnénk áttérni az alacsony széndiokszid kibocsátású energiágazatokra, gondolok itt a napenergiára, a megújuló energiára, és itt ennek a költségét a végfelhasználók állják. A dízel és a, a benzin, valamint a természetes földgáz ára is emelkedik, ez azonban nem annyira érinti a szegényeket. Az elektromos áram adójának emelkedése azonban igen, erre jó pár tanulmány rámutatott. Nagyon sok kutató azon a véleményen van, hogy az általános energia támogatás nem hatékony módszer arra, hogy újraosszuk a bevételeket, azért, mert a magas jövedelmű háztartások általában több energiát fogyasztanak, mint a szegény háztartások. Ezért a szociális támogatási rendszeren keresztül nyújtott segítségnyújtás hatékonyabb lehet. Ide tartozik például a tömegközlekedés támogatása, illetve a szisztemikus a háztartások utólagos technikai javítása. A legfontosabb gondolatokat itt a végkövetkeztetéseben összegeztem, de látom, hogy nagyon elszaladt az idő, ezért ezt nem szeretném most felolvasni, mindent elmondtam, ami itt szerepel ezen a dián. És a prezentációm legvégén pedig szeretném elmondani, hogy készítettem egy szakirodalom, szakirodalom listát, tehát hogyha valaki további információra kíváncsi, akkor kérem konzultáljon illetve nézze meg ezeket. És legvégül szeretném megemlíteni, hogy van egy olyan projektünk, amely az energiaszegénységgel foglalkozik a leginkább érintett országokban, Kelet-Európában, Magyarország, Csehország és Lengyelország, a három leginkább érintett ország. Három városban dolgozunk, több száz háztartással vettük fel a kapcsolatot, illetve saját kutatásunkat, tanulmányunkat elvégeztük. Köszönöm szépen a figyelmet. Very interesting uh, presentation. And... Nagyon érdekes volt ez az előadás. A következő hozzászólunk uh, Benjamin uh, Geiger lesz, aki a Berlini Kutatóintézettől uh, érkezett, politikus, és a fő témaköre a fenntartható fejlődés. Ezen kívül szakértője a klímaváltozás politikájának és gazdaságának, az átállásnak, a nemzetközi fejlődésnek a szakértője, az Öko Institút munkatársa Berlinben 2004 óta. És európai szintű, német federális szintű politikák kialakításában, értékelésében vesz részt. Meg is adom neki a szót. Jó napot kívánok! Megtiszteltetés számomra az, hogy itt beszélhetek önök előtt, és örülök, hogy meghívtak ide. Egy tanulmányt szeretnék bemutatni önöknek, amit tavaly hoztunk létre az ITRESZA Bizottság kérésére. Az EU tagállamainak energiaszegénységet vizsgáltuk, illetve az ez ellen irányuló politikákat, és megvizsgáltuk azt, hogy milyen nehézségek vannak az energiapolitika területén. Tehát ezek azok a témák, amiket említettem egy feltáró tanulmányt végeztünk, megnéztük az adatokat, megnéztük azt, hogy milyen fajta minták vannak, amelyek működnek, illetve nem működnek. Nem elméletet hoztunk létre, hanem megnéztük azt, hogy mi történik Európában. Úgy tettük ezt meg, hogy a elérhető adatokat vizsgáltuk meg, például a tagállami politikákból, de megkérdeztünk szakértőket is, akik az adott tagállami kutatásokat végezték. Az energiaszegénység egész Európát illeti, ahogy Petrova asszony is elmondta, nem akarok erre részletbe belemenni, de ez egy olyan probléma, mert nagyon sok tagállamban létezik. Nem csak az alacsony jövedelmű, vagy a magas jövedelmű, vagy északi, déli országokra vonatkozik. Ez egész Európát érinti. Nem tudtunk mindent, minden tagállamot részletesen megvizsgálni, tehát megpróbáltuk földrajzilag megkülönböztetni, gazdaságilag is megkülönböztettük a magas, alacsony védelmi országokat, és megvizsgáltuk az eu 15 et illetve a 2004 után csatlakozott tagállamokat is. Az első eredmények a következőek voltak. Az energiaárak növekednek mindenhol az EU-ban, és ez, fő, ez oka lehet az energiaszegénységnek a jövőben ez csak kismetében kötődik a makrogazdasági indikátorokhoz, tehát nem csak az alacsony jövedelmű országokban probléma ez, ahogy mondtam, a legtöbb tagállamban probléma ez, és mindig egy adott kérdéshez kötődik, de mindig is beszélnek erről különböző formákban. Nagyon különbözőek a megközelítések politikai szempontból, ezeket is megvizsgáltuk a tanulmányunkban. Most pedig rátérnék a megvizsgált országok részleteire. Írországgal kezdjük. Ez egy nyugati tagállam, viszonylag magas jövedelemmel, de mégis az egyik leginkább a energiaszegénység által érintett tagállam, 52%-os az energiaszegénységben élők aránya, tehát ezek az emberek több mint 10%-át jövedelmünknek az energiára költik. Ehhez kötődik ahhoz is, hogy rossz az épületek minősége, és nagyon magasak a fűtés költségei. Tehát viszonylagosan hosszú ideig kell fűteni, és az ár is magas. Különböző politikákat láthatunk, az egyik, amely az a épületeket támogatná, illetve van egy, ami a költségeket támogatná vannak elkülönítések, de ami érdekes, hogy itt nem igazán szabályozott az olajpiac, pedig sok ember olajjal fűt, és vannak jobb energiaközösségek, és ezek közösen vásárolnak fel nagyobb mennyiségű olajat, és van egy olajbélyeg takarékprogram is. A második országot megvizsgáltunk, az Franciaország. Itt nagyon érdekes az energiaszegénység definíciója. Nem annyira különbözik ez Petrova asszony álláspontját, tehát is a 10%-ot veszik alapul, amit energiára költenek, de itt vannak speciális politikák, például az energia cégek nem zárhatják el az energiát télen a nem fizetőktől. 3,5 millió háztartást érint Franciaországban az energiaszegénység. Itt szociális tarifák vannak a, az elektromos áram gázárak tekintetében. Van egy lakásrajtási program is, amit a, az önkormányzatok hajtanak végre. 50 ezer lakást renováltak 2013-ban, tehát nagyon nehéz kérdés ez. Nézzük meg Bulgáriát, ahogy Petrova azt is elmondta, a közép-kelet-európai országot érint leginkább ez a energiaszegénység, alacsony bevételű országokról van szó, nem megfelelőek a lakások, és az 50%-át érinti az energiaszegénység a népességnek, ez kihatással jár az emberek életminőségére, a korai halálozásra és tehát óriási probléma ez Bulgáriában. Bulgáriában van egy szociális politika, amely lefedi a fűtést, de itt a kalkuláció alapja az az, hogy egy szobát lehessen fűteni télen, tehát a legszükségesebbet. És a lakás felújítási programok nem kötődnek a szegénységhez. A, megvizsgáltuk az Egyesült Királyságot is, az egyik legolyan, legrégebben napirenden lévő ország ilyen szempontból, mert 70-es évek óta nagyon kidolgozott metodológiát alkalmaznak, egy hipotetikus energiaárat vesznek alapul, megnézik a fűtés lehetőségeit, az energiaárakat, és megvizsgálják azt, hogy mennyit kell fizetniük az embereknek fizetni ezért. Nagyon sok nagyon sokan ki tudják fizetni ugyan az energiaszámlát, de mégis fáznak télen. Nagyon sok az állami támogatás, de itt is a helyi hatóságok hajtják ezt végre, de vannak regionális szinten is programok, federális szinten is vannak programok, az energia cégeknek támogatniuk kell a lakásfölöttési programokat, vannak szociális tarifák is, és 2017-ben még több, még inkább regionális helyi szinten fogják ezeket végrehajtani. Nézzük, milyen eredményen járnak ezek a politikák. A három lépésben vizsgáltuk ezeket a politikákat. Először is megnéztük azt, hogy mennyire tudják megalapítani ezt, hogy ki energia szekény. A második lépés az az volt, hogy azonosítják ezeket azokat, akik rászolgálnak erre a szociális terepára, a harmadik lépés pedig a végrehajtás, tehát hogy mennyire hatékony ez a probléma. A három lépésben a következő kihívásokat találtunk. A cél, célozás, ez az, hogy olyan határozzák meg a politikát. A kiadás alapú megközelítés egyszerű, azt nézik, hogy mennyit, mennyit költenek az energiára. Ahogy mondtam, ez nem vesz figyelembe bizonyos tényezőket, mint például Spanyolországban, vagy az Egyesült Királyságban. Itt vannak az alacsony bevétel, magas költség indikátorok, ez már egy jobb indikátor, de ennek ez a hátránya, hogy nagyon munkaigényes ezek adatok beszerzése. Az Egyesült Királyságban is, ahol óriási a tudományos erőfeszítés, a kormány részéről az adatok begyűjtésére, mégis nagyon nehéz értékelni ezeket az indikátorokat. Ezen kívül nincsen igazi szociális politika, hogyha valaki Németországban kap támogatást, akkor ebbe bele van számolva már valamennyire a fűtés ára is, de azt nem veszik figyelem, hogy valaki energiaszegény-e vagy nem. Ez nagyon fontos pont, mert az alacsony bevétel nem mindig jelenti az energiaszegénységet, a nem megfelelő lakhatás sem, de a középen való az igazság. A kérdés az az, hogy a helyes kört fedjük -e le, nagyon nehéz tehát ezt feltárni, nagyon sok erőforrás kell ehhez. Vizsgáljuk meg az azonosítást, tehát hogy megvizsgáljuk azt, hogy ki az energiaszegény. Az Egyesült Királyságban a támogatásoknak kevesebb, mint egy negyede ér el az energiaszegényekhez, tehát nagyon nagy probléma azonosítani azt, hogy ki energiaszegény, nincs megfelelő adat erre, nagyon nehéz megszerezni ezeket az adatokat és ezeket közreadni, és stigmát is jelent az, hogyha valaki ilyen támogatásért folyamodnak. Még akkor, hogy valaki kap rendszeresen valamilyen támogatást, mégis nehéz számukra energia szegénységi támogatásért folyamadni. De van pozitív példa is, azáltal, hogy ezt helyi ö, szintre vitték, például Franciaországban, Egyesült Királyságban sokkal könnyebb volt azonosítani azt, hogy ki számít szegény, energiaszegénynek. Ez nagyon hatékony volt például Franciaországban. Mindezek következményét láthatjuk ebben a Matrixban. Ez egy szubjektív felmérés őszintén szólva, mert ez egy feltáró tanulmány volt, de a lényeg az az, hogy nagyon sok zöld területet látnak, ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban foglalkoznak az energiaszegénységgel, aztán egyre zöld, egyre kevésbé lesz zöld, ahogy lefele megyünk, akkor, amikor a politikát kialakítják, a energia szegénységben őket megtalálják, segítenek ezeknek az embereknek, hogy ki fizessék az energiaszámlát, de sok országban nem tudják a fő problémát megoldani, ez pedig az alacsony bevétel, illetve a rossz lakhatás. Ehhez nagyon sok forrásra lenne szükség. Egyesült Királyságban 300 millió eurót fizet neki, és ez csak egy részét érinti a háztatásoknak. Nézzük a különböző politikák előnyét, hátrányét. Szociális elektromos áram tarifák vannak, ez Görögországban, Spanyolországban ez hatékony volt, viszont nem tudta a fő problémákat megoldani sokakat érint ez Görögországban, és az energiaellátókra is nagy nyomás nehezedett, hogy szociális tarifát nyújtsanak, viszont az energiaellátók sem tudták már a saját számláikat kifizetni, csődbe mentek, tehát ezt, ezt is figyelembe kell venni. A másik politika, ez a épületek felújítására vonatkozik, ezt Franciaországban, az Egyesült Királyságban láthatjuk. Ez jó intézkedés, mert megoldja az energiaszegénység egyik okát, renoválják a lakásokat, és az utána azt mondták az emberek, hogy javult a helyzetük, nem fáznak télen, és jobb lett az egészségük is, de ahogy mondtam, ez nagyon sok forrásra van szükség, és el kell tudni különíteni ezeket a forrásokat. Ez nagyon nehéz, hogyha megnézzük például Bulgáriát, Bulgáriát hogy itt még az alapvető ellátásra sincs pénz, akkor láthatjuk, hogy ez problémás és ez egy olyan megoldás azonban tényleg, ami hosszú távon működik. A másik probléma az az, hogy az alacsony teljesítményű épületek nem mindenképpen jelentenek energiaszegénységet. Ha energiaszegénységről beszélünk, akkor sok ember, aki rosszabb körülmények között lakik, rosszabb lakásban, tudja fizetni a számláját. Harmadik politika, ez az alacsony bevételű háztartásoknak adott támogatás Olaszországban, Bulgáriában előnye, hogy alacsony az administratív teher, viszont ugyanaz a probléma, hogy nem oldja meg hatékonyan a problémát, és nem célozza meg hatékonyan a rászorulókat. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire hatékony ez a politika. Hogyha sok, ha olyan sok embert érint az energiaszegénység, mint Bulgáriában, akkor az azonosítás nem is probléma, mert hogyha általában támogatást fizetnek, akkor az más, mint a, más, tehát más problémát jelent ez, mint a források elkülönítése. A tagállamok számára a kihívást jelent a, az adatok begyűjtése, és ha megnézzük ezeket Nincs mások időm, gyorsan nézzük az utolsó diát. Mit lehet tenni EU szinten? Jó az, hogyha foglalkozunk ezzel, mert nagyon különböző módon jelentkeznek ezek a problémák. Nagyon sok adatot gyűjtenek az épületek teljesítményével kapcsolatban, de nem eléggé részletes ez. Ezen kívül erősítenik el a különböző már meglévő csatornákat is, mint például az Állampolgári Energiafórumot, és ezen kívül kell egy minimum standard is a épületekre vonatkozólag, és mindenképpen a szubszidiaritásra is ügyelni kell. Az Európai Bizottság is elmondta a közleményében, hogy az energiapolitika tagállami kompetencia. Szeretnék köszönetet mondani a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. For your presentation. Megköszönöm az előadást. És a harmadik előadó következik, Sergio Ugarte következik, aki az Esku Consult BV igaz, ügyvezető igazgatója, és több mint 25 éves tanácsadói tapasztalattal rendelkezik az éghajlatváltozás és az energiahatékonyság terén nagyon sok ügyfélnek adnak tanácsot, gyakorlatilag szerte a világon aktívan dolgoznak, és az energiahatékonysággal, az alacsony szén felhasználású stratégiákkal, jövőbeni igényekkel, fenntartható fejlődéssel, energiafüggetlenséggel foglalkozik. Az Európai Unióban most dolgozunk egy új dizájnon, ha mondhatom így, az energiaágazatban, és mi is az energiaszegénység felé fordítottuk a figyelmünket, talán az új keretek között az energiaszegénységet is jobban tudjuk kezelni, és ezzel kapcsolatban szeretnék az ön véleményét meghallgatni. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy a szakbizottságot tájékoztathatom az alacsony jövedelmű háztartások kapcsolatos tanulmányról, amelyet készítettünk az energiahatékonyság témájában. Gyakorlatilag követi ez az Ökoinstitút képviselője által elmondottakat. Mi is háztartásokat mértünk fel Európában, és a tudásokra, tapasztalatokra alapoztunk, más fontos tudósok munkájára, mint Petrova asszony és a többiek az energiaszegénység meghatározásában, a kockázatok elemzésében, tehát az ő tapasztalatukra támaszkodtunk. Kezdjük is el. Az energiaszegénység kockázatával tisztában vagyunk mindannyian, és tudjuk azt is, hogy körülbelül hányan vannak ennek a veszélynek kitéve. Azt is tudjuk, hogy mindenek az oka nem feltétlenül az alacsony jövedelem, nem csak és kizárólag az alacsony jövedelem, hanem az is számít, hogy mennyi energiát használ egy háztartás és mennyire hatékonyan használja az energiát a háztartás. Ugyanis, ha egy háztartás energiahatékony, akkor sokkal kevesebb energiára lesz szüksége, és hogyha nem figyel oda az energiahatékonyságra, akkor feleslegesen több energiát fogyaszt, és az alacsony jövedelmű háztartások esetében ez vezet oda, hogy a hó végén esetleg már nem tudja fizetni az energiaköltségeket. Tehát az azt, ez mindez azt jelenti, hogy eh, ahhoz, hogy az energiaszegénységgel szembe tudjunk állni, szállni, és csökkenteni tudjuk a háztartások energiakiadásait, az energiahatékonysággal is foglalkoznunk kell, ahelyett, hogy közpénzeket öntünk ebbe a problémába, tehát a háztartásokat energiahatékonyabbá kell tenni. Tehát ezen háztartások esetében az energiahatékonyságra figyelünk oda. Az első kérdés, ami felmerül, az az, hogy az energiahatékonyság milyen hatással van ezekre a háztartásokra. Nyilván a környezetvédelmi szempontok nem elhanyagolandók, hiszen ha kevesebb energiát használunk fel, akkor az jobb a környezetnek, de ennek a, ezeknek a háztartásoknak az életében fontos szociális és gazdasági hatások is vannak. Tehát a szennyezőanyag kibocsátások csökkentése mellett mi tudunk segíteni ezeknek a háztartásoknak, ők, hogy ők segítsenek saját maguknak, ami azt jelenti, hogy az állami segítségnyújtást csökkenteni lehet, több munkahely, munkalehetőség teremtődhet ezen háztartások körül, a versenyképesség növekedhet, például a következő generáció esetében. Tulajdonképpen ezek mind szociális előnyök, amelyek az energiahatékonyságból származnak. Tehát azon kívül, hogy valaki befizeti-e az energiaszámláját vagy sem, amivel ugye a szociálpolitika foglalkozik, az energiahatékonyságnak komoly szociális előnyei vannak. Már ez önmagában érdemessé teszi azt, hogy figyelmet fordítsunk az energiahatékonyságra. Hogyha ennyire logikus és magától értetődő ez, hogy energiahatékonyságra szükség van, akkor felmerül a kérdés, hogy mi ennek az akadálya. Tehát miért vannak még nem energiahatékony háztartások? Milyen akadályokról van itt szó? Például az információ. Nagyon sok emberhez ugyanis nem jut el az információ arról, hogy hogyan lehet energiát megtakarítani. Vagy az is előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló információ nem fedi le az érintett háztartások specifikus igényeit. Az is lehet, hogy nem tájékozottak az alacsonyabb jövedelmű háztartások, ami tovább bonyolítja a helyzetet, de azért nem lehet általánosítgatni. Látjuk a kelet-európai helyzetet. Gyakran előfordul, hogy a magasan képzett háztartások nem tudják kifizetni az energiaszámláikat, pusztán azért, mert nem szigetelt az épület. A második akadály az információ hiányon kívül a megfelelő tökéhez való hozzáférés. Tehát nincs, nem férnek hozzá a pénzügyi forrásokhoz, hogy befektessenek, akkor sem, hogyha ugye tudják, hogy közép vagy hosszú távon megtakarításokat fog eredményezni egy ilyen befektetés az energiahatékonyságba, de az a probléma, hogy egy alacsony jövedelmű háztartás hitelképessége alacsony, tehát nem fognak hitelt kapni arra, hogy ezt a beruházást eszközöljék, amely majd közép és hosszú távon megtakarításokat hoz. A harmadik akadály pedig az, hogy az ösztönzők eléggé megosztottak, tehát kifizesse a, mondjuk egy bérlakás esetében az ilyen befektetéseket. Ha a tulajdonos fizeti a szigetelést, az összes többi megtakarítást, akkor ennek a, az eredményét úgymond a lakó, a bérlő élvezi. De a bérlő azt mondja, hogy ő minek fektessen be az energiahatékonyságba, hiszen csak a tulajdonos számára növeli a lakás értékét. Aztán nézzük meg a politikákat. Milyen politikák léteznek a tekintetben, hogy ezeket az akadályokat sikerüljön eltávolítani? Három csoportba lehet osztani ezeket. Vannak általános energiahatékonysági politikák, vannak konkrét energia hatékonysági politikák, amelyek az alacsony jövedelmű háztartásokat céloznak, és vannak szociális politikák, amelyekről kollégám Benjamin Greiner már részletesen beszélt. Ezek a szociális politikák gyakran gyorsan megszüntetik ugye az energiaszegénység veszélyét, mert gyakorlatilag a számlák kifizetéséről van szó. Az általános politikák foglalkoznak az energiahatékonyság általános kérdésével, de a probléma az, hogy nem jutnak el az alacsony jövedelmű háztartások szegmenséhez. Tehát csak a konkrét, specifikus politikák, amelyek az alacsony jövedelmű háztartásokat célozzák, tudnak eredményeket elérni, tehát elérni azt, hogy ezek a szociális előnyök, amelyekről az előbb beszéltem, megvalósuljanak. Európában nagyon kevés országnak van vannak ilyen jellegű politikái. Csak néhány becsült adatot mutatok ezen a dián. Körülbelül 50-200 millió ember él az energiaszegénység veszélyének kitéve Európában. 1055 55 millió háztartást jelent energiaszegénységben, és az eddigi programok, amelyek sikeresen orvosolták ezt a problémát, Mm, valamennyien átlagosan 2500-5000 eurót fektettek be egy-egy háztartásba az energiahatékonyság javítása érdekében. Hogyha összeadjuk ezeket a becsült számokat, tehát nincs konkrét tanulmány, mondom még egyszer, tehát ezek becsült adatok, és ezeket tudjuk összevetni a sajátjainkkal, tehát mondom még egyszer, akkor, ha ezt összeadjuk, akkor a valóságban ez olyan 55-200 milliárd eurós befektetést jelent az energiahatékonyság megoldására. Ez csak egy átfogó számadat. Tehát, hogyha ez megvan, akkor tudjuk teljesíteni az Európai Unió energia uniós céljait. Térjünk rá tehát az ajánlásokra, az általános következtetések után ugyanis megfogalmaztunk ajánlásokat is. Hat ajánlást fogalmaztunk meg konkrét javaslatokkal. Ezek közül az első az az, hogy Európai Uniós szinten határozzanak meg közös meghatározásokat, ahogy Petrova asszony is elmondta, az energiaszegénység kapcsolatos eszmecsere nem régiben indult be, néhány évtized óta zajlik ez, leginkább az Egyesült Királyságban volt ez a téma jelen, és most elterjedt Európában, tehát mindenütt használjuk ezt a fogalmat. Azonban nincsen közös meghatározása az energiaszegénységnek EU-s szinten, és a kiszolgáltatott fogyasztókról sincs, nem létezik közös EU szintű meghatározás. A mi véleményünk az, hogy jobb lenne, ha lenne egy ilyen közös definíció, amelyet mindenütt elfogadnak. Különösképpen azért, mert a földrajz és egyéb helyzetből adódóan azért vannak különbségek, de a tagállamok tudnak alkalmazkodni ezekhez a különbségekhez, ezekhez a specifikus realitásokhoz, de szükség van egy közös meghatározásra. Azért van erre szükség, mert csak akkor lehet föllépni európai irányelvekkel, hogyha létezik egy ilyen közös EU szintű meghatározás. Tehát akkor lehet egy irányelven előírni, hogy mi a teendő az energiaszegénység esetében. Az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálata most zajlik, és ugye az épületekkel kapcsolatos irányelv is új formában fog megjelenni, tehát hogyha lesz egy EU-s definíció, egy meghatározás az energiaszegénységről, akkor ezt figyelembe lehet venni ezekben az irányelvekben. Tehát ez az első dolog. A másik dolog pedig az, hogy az alacsony jövedelmű háztartásokban az energiahatékonyság problémáját mindenképpen meg kell oldani, hogyha a 2000 30-as, 2050-es energiacélokat el akarjuk élni. A széndiokszid kibocsátásoknak ugyanis nagy százaléka a háztartásokból származik. Ez azt jelenti tehát, hogy ha az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseket el akarjuk érni, akkor valamennyi háztartásnak hozzá kell járulni ehhez, mindegy, hogy ez szegény vagy gazdag háztartás, energiahatékony vagy nem energiahatékony háztartás, minden háztartásnak energiahatékonyá kell válnia a jövőben, és ide az alacsony jövedelmű háztartások is beletartoznak. Ez viszont oda vezet, hogy más szempontból kell, hogy megoldjuk ezt a problémát, tehát nem csak a szociális kérdéseket figyelembe véve kell megoldanunk az energiaszegénység problémáját, hanem az EU-s éghajlati politika szempontjából is. Mit ajánlunk? Először is ugye említettem már, hogy az EED és az EPBD irányel felülvizsgálata zajlik, és a tagállamok ugye el kell, hogy végezzék ezt a munkát, hogy az összes szegmenset megvizsgálják, beazonosítják az alacsony jövedelmű háztartásokat, és azt, hogy milyen akadályok vannak az energiahatékonyság előtt az alacsony jövedelmű háztartások esetében. A tagállamoktól azt is lehetne kérni, és ezt mondjuk, ez még vitatandó, hogy legyenek külön célkitűzések lebontva az alacsony jövedelmű háztartásokra energiahatékonyság témájában. És a harmadik dolog pedig a minimális energia teljesítmény. A harmadik ajánlás a hatból az, hogy olyan energiahatékonysági politikák legyenek, amelyek konkrétan nyíltan támogatják a szociális előnyöket, szociális vagy gazdasági előnyöket. Tehát ezt mindig konkrétan ki kell mondani, hogy az energiahatékonyság az nem csak az éghajlat, nem csak a környezetvédelmi célokat szolgálja, hanem szociális és gazdasági előnyökkel is jár. Tehát ezt mindig konkrétan meg kell fogalmazni, és így nem lesz ennek kontraproduktív hatása Tehát nem fog ez oda vezetni, hogyha valaki kevesebb energiát fogyaszt, és alacsonyabb az energia számlája, akkor ugyanazt a pénzt utána majd több fogyasztásra használja fel. Még egy konkrét ajánlás ezzel kapcsolatban, hogy az energiahatékonysági irányelv, az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv is vegye ezt figyelembe, és a tagállamok pedig tájékoztassák az állampolgárokat, kommunikálják ezeket az előnyöket az állampolgárok felé, illetve osszák meg egymással a tanulságokat. Ezt egyre többet teszik meg a tagállamok, hogy egymástól tanulnak Európában, ez nagyon jó. A negyedik ajánlás a politikai keretekkel kapcsolatos. Ide olyan intézkedéseket kell integrálni, amelyek ezeket az akadályokat bontják le, tehát a kiszolgáltatott háztartásokkal kapcsolatos akadályokat lebontják. Mit ajánlunk itt? A két irányelv, amelyet említettem, foglalkozzon a preambulum bekezdésekben ezekkel az akadályokkal, és a tagállamok pedig építsék be ezeket a szempontokat az épületek felújításával kapcsolatos terveikbe. Legyenek alacsony energiafelhasználású címkék az épületekre. Utrechtben, Hollandiában volt egy jó példa a világháború után épült házakat újítottak fel, és alacsony energiafogyasztásúvá tették ezeket, úgy, hogy közben a bérlők lakbére nem emelkedett, mert ebből egy olyan gyakorlatilag üzleti vállalkozást készítettek, amely működött. Az energiahatékonyság irányába azt is be lehetne építeni, hogy az érintettek felé kommunikálják tehát az előnyöket. Az utolsó két ajánlás, ami szintén nagyon fontos, következik. Az egyik az, hogy a legjobb, hogyha a tagállamokra hagyjuk a további célzott politikák végrehajtását. A tagállamok strukturális programokat kell, hogy végrehajtsanak annak érdekében, hogy az energia hatékonyságot javítsák. Tehát ne csak ilyen kis apró programokat, hanem átfogó strukturális programokat. Nagyon jó példák vannak erre, például Új-Zélandon. Itt uh, Európában is vannak jó példák. Benjamin már beszélt az egyikről. Én mondok egy másikat, Judy is utalt erre. Írországban működtettek egy projektet, de egyébként Skóciában is van energiahatékonysági program, és még Németországban is van ilyen. Tehát ezek a programok már tartalmazzák azokat az elemeket, amelyek sikerré teszik a kiszolgáltatott háztartások energiahatékonyságának javítását. A lényeg az az, hogy a megfelelő információt a megfelelő időpontban az alacsony jövedelmű háztartásokhoz eljuttassák. Ezen kívül fontos az, hogy legyenek energiaauditok, amelyek során beazonosítják, hogy hogyan lehet segíteni egy ö, konkrét háztartásnak. Tehát, hogy mire van szükség, befektetésre, szigetelésre, hogyan lehet az energiahatékonyságot elérni, és amennyiben befektetésre van szükség, akkor kapjanak pénzügyi támogatást ehhez azt hiszem, hogy az átalakítások általában a szigeteléssel kell, hogy kezdődjenek, és nem pusztán a radiátorok cseréjével. Előfordul, hogy az eszközök cseréjére figyelnek csak oda, az emberrendezések cseréjére, de közben a szigetelésről elfeledkeznek, pedig az nagyon fontos. Az utolsó ajánlásunk pedig az, hogy a tagállamok használják fel az infrastruktúrális forrásokat minden olyan ágazatból, amely európai politikák előnyeit élvezi. És én itt konkrétan a kohéziós alapokra gondolok, vagy az EFSI-re, illetve a regionális fejlesztési alapra és a szociális alapra, mert ezek az alapok kell, hogy ide belépjenek, ezeket kell felhasználni az energiahatékonyság finanszírozása, és elnök úr, megköszönöm. Köszönöm ezt az előadást, nagyon érdekes volt, és most rátérünk az eszmecserére, tehát a kérdések és válaszok következnek. Szeretném a koordinátorokat, vagy a helyetteseiket kérni először. Nem látok itt túl sokat közülük a teremben, de először a szocialisták nevében Griffin asszony következik. Tehát a Szocialista és Demokrata frakció nevében. Köszönöm szépen, Jerzi, köszönöm szépen ezt az előadást. Azt hiszem, hogy nyitott kapukat döngetnek, mert ez a szakbizottság érti ezt a problémát, nagyon sok munkát végzett, nagyon jó eredményeket ért már el, és a fogyasztók felé is sokat kommunikál. De a szocialista frakcióban Szolidád és Dan kollégáim itt vannak, tehát mi együtt már kidolgoztunk egy manifestót az energiaszegénységről. Én, mint képviselő, északról érkezem, tehát észak-nyugat-Angliából, Liverpoolból, és így tovább, és én ezt hangsúlyoztam, hogy senkinek sem kellene választania a, a között, hogy eszik, vagy a villanyszámláját fizeti ki, és több kolléga jelentkezett, például Máltáról, hogy azt mondják, hogy vannak, akik a hőség miatt halnak meg, mert nem tudják kifizetni a légkondicionálást a forró hónapokban. Tehát gyakorlatilag nincsen különbség a kettő között, hogy valaki a hítést, vagy pedig a hűtést, fűtést, vagy a hűtést nem tudja megfizetni. Ez alapjog, hogy a szükséges energiát fel tudja használni e, mindenki. Ez egy olyan cél, ami felé folyamatosan dolgozni fogunk. A legutolsó előadás azt hiszem nagyon jól keretek közé foglalja az összes jogalkotási tevékenységet, amit végzünk, tehát e, ez egy alapvető szociális jog, a szükséges energiához való hozzáférés. Aztán az is joguk a fogyasztóknak, hogy a legkedvezőbb tarifákról tájékoztatást kapjanak, egyszerű, érthető tájékoztatást, és tudjanak váltani. Nem sikerült még ezt elérni, de elfogjuk. És azt is tudjuk, hogy az energiahatékonyság 1%-os növelésével 3 millió otthont lehetne felújítani, és 7 millió embert lehetne kiemelni az energiaszegénységből és az önök előadásaiból az is kiderült, hogy nagyon gyakran a legszegényebb városokban vannak ezek a legrosszabb állapotú épületek. Sokszor szociális bérlakásokról van szó, gyakran ugyanabban az utcában. Említette azt is, hogy a tulajdonos, illetve a bérlő között esetleg érdekellentét húzódik, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ne a bérlő fizessen, ezt is meg lehet oldani pénzügyi források bevonásával, de a helyi szereplők feladatait nagyon fontos. A COP21-es célokat említette, Marrakest említette, nagyon egyetértek, nem csak szociális megoldásokról van szó, hanem az éghajlatváltozásról, a gazdaságpolitikákról, és így tovább. Ugye tudja, hogy egy energiaobszervatórium felállításában állapodtak meg, és ez a szakbizottság is sürgette ezt. 2017-ben fog létrejönni ez az energia megfigyelő központ, ugyanis megfelelő adatokra van szükségünk, ahogy ön is elmondta, eléggé szétszórt és hiányos adatok vannak, és szeretnénk megbízható, felhasználható adatokat. A közös definíciót, egységes definíciót is nagyon helyes lemezzel is egyetértünk a jó gyakorlatok cseréjére is szükségünk van. Tehát, hogyha tudjuk, hogy valahol jó gyakorlatok működnek Németországban, Skóciában és másút, és más régiók pedig lemaradnak, akkor garantáljuk azt, hogy Bulgária, vagy Liverpool, vagy Románia, vagy bármely más tagállam, ahol gondok vannak, tájékozott ezzel kapcsolatban. Tehát ha vannak megoldások, mindegy, hogy pénzügyi, vagy szociálpolitikai, vagy gazdaságpolitikai megoldások, akkor ezekről a megoldásokról tájékoztassuk a többi tagállamot is. Mert én saját tapasztalatomból tudom, én olyan nőket képviseltem, akik rettegtek a villanyszámla érkezésétől jersey például. Tehát tud, tudja ezt mindenki, garantáljuk azt, hogy senki esetében, senki kiszolgáltatott esetében ne lehessen lekapcsolni az energiaforrást. Köszönöm szépen, Tereza, a megjegyzéseidet, és az LCR e képviseletében a lelnökünknek adom át a szót. Igen, köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani, hogy nem feltétlenül nyitott ajtókat dönget, hiszen azért van némi gondom a megközelítésével, tehát van, lenne egy-két megjegyzésem. Először is úgy tűnik számomra, hogy ugyanazok az emberek, akik az energiárak növekedésért felelősek, ők azok, akik aggódnak azon, hogy ezek az emelkedő energiárak milyen hatása vannak a szegényekre. Szerintem nagyon fontos látni itt a kapcsolatot a kettő között, és erre vonatkozóan semmit nem hallottam. Azt is nagyon sajnálatosnak tartom, hogy vannak olyanok, akik nem engedhetik meg maguknak az energiát, de véleményem szerint legalább ennyire fontos és rossz az, hogy vannak olyanok, akik akik a ruházkodást, a lakhatást vagy az élelmezést nem tudják megoldani. Nos, akkor mindegyik elemre egy szegénységi programot hozunk létre? Azért, hogy életben maradjunk? Azt hiszem, hogy megvan a szociális politikánk, amely a szegénységgel foglalkozik, és ezt nagyon is helyén valónak tartom. Van egy környezetvédelmi politikánk is, amely az éghajlatváltozást kívánja megoldani, vannak energiapolitikáink is, és most, hogyha a szociális politikát, az energiapolitikát eh, keverjük a többivel, akkor azt hiszem, hogy egy nagyon furcsa állami beavatkozásra statuálunk példát. Tehát azt kell, hogy mondjam, nem vagyok meggyőződve arról, hogy jól járunk el, hogyha így foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, Claude Törmöz következik a zöldektől. Igen, köszönöm szépen, Zserzi. Az első üzenetem az lenne, hogy a szegénység a szegénység. Óriási problémával állunk állunk szembe, a különböző válságokat rosszul kezeljük, a szegénységi politikát a végletekig feszítettük, és ez oda vezet, hogy egyre több ember szegénységbe zuhan. Tehát beszéljünk itt a szélesebb kontextusról, a nagyobb képről. Aztán itt van az energiaszegénység konkrét kérdése. Véleményem szerint itt két aspektust kell megemlíteni. Egyrészt a volt Szovjetunióhoz tartozó országok problémája, ahol a hatékonyság, energiahatékonyság kultúrája kapcsolódik egy mesterségesen támogatott energia árral, és akkor nem beszélünk még Dániáról és Németországról. Tehát szerintem először is szükség van egy közös definícióra, A zöld az nem jelent energiaszegénységet, tehát meg kell néznünk, ahogy mondtam, először pontosan a definíciót, aztán az energiahatékonysági politikák struktúrájáról van szó, hiszen ezeket a középosztálynak, illetve a gazdagabb rétegek számára hozták létre, akik hozzáférnek az internethez, és akik készpénzzel rendelkeznek. Ezért nagyon is tetszett az utolsó előadó, Szerzső Ugráti véleménye, arra mutatott rá, hogy hogyan juthatunk hozzá a tőkéhez, illetve hogyan tudunk az emberek számára az emberek számára befogadható, beemelhető információt szolgáltatni. Én két vagy három dolgot várok Európától. Az egyik, hogy egy, úri, egy nagy programot kellene létrehozni, miszerint a legfontosabb szereplők közösen arról beszélnek, hogy az alacsony jövedelmű háztartások számára hogyan biztosítsák az energiállátást, tehát milyen energiapolitikát hozunk létre. Aztán az alapok, a strukturális alapok, az, e, a szociális alap és a különböző alapok megfelelő felhasználása, különösen gondolok itt Kelet-Európára, hiszen Kelet-Európának külön teherrel kell számolnia, föl kell zárkóznia, tehát itt nagyobb mértékű Juncker beruházási tervre, strukturális alapra, illetve egyéb forrásokra van szüksége, tehát külön segítséget kell nyújtani Kelet-Európának, hogy frissítse a berendezéseket, és itt nagyon fontos a tőkéhez való hozzáférés. És végül nagyon örülök annak, hogy tegnap az eco-design témájában egy új tervet mutatott be a bizottság, ez pedig nem más, mint a hatékony berendezések. Ez a legjobb és legolcsóbb módja annak, hogy az energia számlákat csökkentsük. Örülök annak, hogy Timmermans úr és Juncker úr végre rájöttek erre, hiszen az új eszközök segítségével mostantól 2030-ig óriási csökkenést érhetünk el az energiafelhasználásban. Köszönöm szépen, most pedig a Gújének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Nagyon sok népességi csoportot érint az energiaszegénység, nincs lehetőségük arra, hogy az energia szükségleteiket fedezzék, akkor, amikor a fűtésről vagy a hűtésről van szó. Délről érkeztem, és nálunk néha a légkondicionáló is nagyon fontos. Nem értek egyet az SZND kollégával a definíció kapcsán. Mindennapi dologról van szó, amire az embernek szüksége van, mindenkinek hozzáférést kell adni az olcsó energiához. Energiahatékony és olcsó energiára van szükség. Minden intézkedés, amit említettek, a szociálpolitikai támogatás bizonyos csoportoknak, vagy az épülethatékonyság javítása, ezek mind fontosak. Úgy gondoljuk, hogy az ellátó hálózatok, amelyek magánkézben vannak, ezek is erősítik az energiaszegénységet. Itt kell beavatkozni az infrastruktúráknak, közkézen kell lennie, annak érdekében, hogy megfelelő szolgáltatást lehessen nyújtani az állampolgároknak. A liberális eh, gazdaságpolitika, a megtakarító politika miatt az emberek nem tudják fedezni alapvető szükségleteiket. Az állam felel azért, hogy az emberek fedezni tudják energia szükségleteiket. Nem csak arról van szó, hogy néha segítséget kell nyújtani, nagyon fontos persze ez is, de én inkább arra gondolok, hogy az emberek rászorulnak a segítségre azért, hogy hozzáférjenek az energiaellátáshoz. Lehet, hogy néhány példát lehetne mondani itt a déli tagállamok részéről. Görögországban vannak olyan területek a válság miatt, amelyek nagyon szegények. Van egy földgázházólat, a legtöbb háztartás azonban nem fér ehhez hozzá, ezért tényleg itt az a lényeg, hogy segítsenek a háztatásoknak, hogy az infrastruktúra ki tudják építeni, hogy hozzáférjenek ehhez a hálózathoz. Ciprusban, Cipruson létrejött egy olyan rendszer, hogy a háztartások, amelyek nem képesek megfizetni az energiát, a paneleket kaphatnak, és így lehetőségük nyílik arra, hogy keveset fizessenek az áramért. így is lehet segíteni a háztartásoknak, hogy hozzáférjenek az energiához. Nagyon fontos. Van néhány tagállam, vannak régiók az Európai Unión belül, amelyek nem csatlakoznak a nagy energiahálózatokhoz. Ezért nem is férnek hozzá az olcsó energiához például Ciprus jó példa erre, ez egy sziget, de vannak más régiók is, szigetek, ahol ez a helyzet, és uh, itt sem férnek hozzá az olcsó energiához, mert nem férnek hozzá a hálózathoz. Ez olyan probléma, amit európai szinten kell rendezni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Kolicsek alelnök úr. Köszönöm szépen a szót. Az elnök úr épp nem figyel. A zöldek képviselője részben helyesen fogalmazott. A kelet-európai országok azok, ahol nincs az energiahatékonyságnak kultúrája. Az energia mindenhol olcsó volt, Német, Kelet-Németországban olcsó volt az energia, Franciaországban, Angliában is. Most, hogyha összehasonlítjuk az emberek lehetőségeit, Csehországban, Bulgáriában, akkor azt láthatjuk, hogy a lakosság egy harmada rendelkezik csak egy átlagfizetéssel, és a német átlagfizetés más. És egyetemű az, hogy a kelet-európaiak nem tudják megfizetni a befektetéseket, Tudom, hogy a Liverpoolban is létezik ugyanilyen probléma. Az Egyesült Királyságban tudjuk, hogy mit jelent az energiahatékonyság, tudják, hogy mi az energiahatékonyság, nőttek az árak, és fontos az, hogy energiahatékonyabban építsenek, és fontos az, hogy jobb legyen az ellátás, de a nagy jövedelem különbségek ahhoz vezetnek, hogy néme a nyugat, illetve a kelet-európában nem összehasonlítható a helyzet. Ezért nehéz az egységes definíció kialakítása. Mert hogyha az energiaszegénység egységes definícióját keressük, akkor hogyha egy kalap alá vesszük a keleti-nyugati országokat, az nem megfelelő. A Benelux államokban, Angliában más a helyzet, mint Kelet-Európában, nem lehet összehasonlítani ezeket az országokat egymással, és nem lehet egységes definíciót kialakítani. Természetesen különböző lehetőségek vannak, arra, hogy az épületeket szigeteljék. Itt van a fotovoltaika lehetősége is. Ezeket a lehetőségekkel nem rendelkeznek a kelet-európai háztartások elnök. Következő hozzászóló. Spiráki asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak, mert nagyon fontos megérteni azt, hogy az energiaszegénység egy igazi probléma, amely nagyon gyorsan növekszik. Ezen kívül számomra a kérdés az az, hogy hogyan, milyen gyorsan tudunk fellépni ezen probléma ellen, hogyan lehet a már meglévő jó gyakorlatokat kiaknázni, de például az épületek renoválása, főként a házak renoválása kapcsán van erre szükség. Itt nem csak amiatt, hogy erre EU-s pénz is van, de az, Euró- az FC is támogatja ezt, és Franciaországban, Párizsban, ha jól tudom, már van erre egy jó példa is, 6000 lakást, házat renováltak így, a kérdés az, hogy hogyan tették ezt meg. Ezen kívül az energiaköltségek csökkentése, ez függ a nemzeti energiapiactól. Görögország esetében a nemzeti energiacégünk államosítás nagyon fontos, ezt nyomon kell követnünk, itt az Európai Parlamentben is, a kormány, a miniszterek is kifogásolták ezt, nagyon fontos, hogy itt előlépés történjen. Elnök, köszönöm szépen, Maria. Véget értek a kérdések, most jönnek a rövid válaszok. Tessék, ilyen szó. Thank you very much. Thank you for all... Köszönöm szépen, köszönöm szépen az összes megjegyzést, az összes kérdést. És nagyon röviden szeretnék visszatérni egy-két gondolatra a prezentációmban. Az első gondolat, hogy az energia szegénység nem csak a jövedelemről szól, hanem, tehát lehet, hogy rossz a definíció, vagy rossz a kifejezés, hiszen itt több tényező játszik egyszerre, több olyan tényező, amely materiális deprivációhoz vezet, nem pedig szegénységhez. Amikor az élelmiszer szegénységről beszélünk, az konkrétan egy dologról szól az élelmiszerről, amelyet vagy meg tudnak venni, vagy nem tudnak megvenni az emberek. Amikor az energiaszegénységről beszélünk, akkor nem csak a jövedelemről van szó, hanem a házunkról, arról, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy normális életet éljünk a társadalomban. Ezt látjuk az egész Európai Unióban, nem csak Kelet-Európában vagy Dél-Európában, hogy olyanok, akik a középrétegekhez tartoznak, benne vannak a saját életkörülményeik csapdájában, gondolok itt például a lakásbérlési piacra, és hogyha ez nem megfelelően szabályozott, akkor ugyanezt a materiális deprivációt élhetik meg, hiszen nincs segítség. És végül nem lesz elég pénzük arra, hogy kifizessék a számlákat. A második megjegyzésem pedig az alacsony jövedelmű háztartásokra vonatkozik. Igen, a kutatások azt mutatják, hogy beszélnünk kell az alacsony jövedelmű háztartásokról, hogyha erkölcsileg viszonyulunk a kérdéshez. Nem csak azért, mert normális életet kell nekik is élniük, hanem azért, mert az energiahatékonyság növekedése nagyon fontos előnyökkel járhat, amelyek meg sokszorozódnak. Ezért figyelembe kell venni az összes ilyen előnyt. A tudományos kutatások rámutattak arra, hogy azok az emberek, akik szociális ö, körülmények által biztosított házakban élnek, illetve tan, úgynevezett tanácsi házakban, akkor nem használnak annyi energiát, mert ezt nem engedhetik meg maguknak. Azonban, hogyha az energiahatékonyságot biztosítjuk számukra, tehát a lakásaik jobbak lesznek energiahatékonyság szempontjából, akkor kevesebbet kell fizetniük, de ezáltal egészségesebben élhetnek, és az egészségügyi ellátórendszert is kevésbé kell, hogy figyelembe vegyék, illetve igénybe vegyék. Hogyha a posztszocialista országokra tekintünk, közel, Közép- és Kelet-Európában, akkor azt kell mondanom, hogy el kell ismerni bizonyos erőfeszítéseket, amelyeket ezek az országok tettek az energiahatékonyság terén. És itt az Elena Uszborn uh, példát említeném meg a Cseh köztársaságból, az ország itt jelentős forrásokkal segített ebben a konkrét esetben, hogy az energiahatékonyságot növeljék. Itt a posztszocialista időszakban hozott döntések következményeivel kell számolnunk, hiszen nagyon sokszor a háztartások különböző energiarendszerekben beszorulnak, amelyek nem rugalmasak. Gondolok itt a távfűtésre, a PPP-kre, illetve olyan háztartásokra, amelyek semmilyen más lehetőséggel nem rendelkeznek, csak, azt, hogy a, csak azzal, hogy a távfűtést vegyék igénybe, és ennek óriási a költsége. Tehát itt igazából arról van szó, hogy van-e döntési lehetőség az ember kezében, avagy sincs. Természetesen nagyon sok minden történt már ezen a területen, de még mindig van lehetőség a fejlődésre. Aztán még valami és már ezzel vissza is térünk a hat tényezőhöz, tehát a prezentációmhoz. Az egyik tényező az energiarendszerek rugalmassága volt. Hogyha visszatérünk a definícióhoz, a, hogyha a 10%-ot nézzük, akkor lehet, hogy még az angol királynő vagy az Egyesült Királyság is az energia szegények kategóriájába szorul. De ismét miről van szó? Arról, hogy az embernek döntés legyen a kezében. Nagyon sok esetben nincs meg a választási lehetőség arra, hogy az egyik energia rendszerről átérünk a másikra. Valóban, szerintem most jött el az ideje annak, hogy az energiaszegénységről beszéljünk, különösen akkor, amikor figyelembe kell vennünk az energia átmenetet, amelyek a dekarbonizációs folyamatokat és magukba foglalják. Ki fog ezért, ki fogja állni a számlát, ki fog ezért fizetni? Um, um, I'd like to come back to... Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni az eszmecserében felvetett egy másik felvetett másik pontra. Én szerintem az energiaszegénység hasznos koncepció, fogalom, mert hogy az energiapolitikákról beszélünk az egyik oldalon, a szociális politikákról a másik oldalon, és ezeket lehet külön kezelni, de szerintem van egy olyan terület, ahol a kettő átfedi egymást, ahol találkozik, ez pedig az energiaszegénység. Tehát említettem, hogy micsoda forrásokra van szükség ahhoz, hogy az épületeket energiahatékonyá tegyük. Tehát fontos, összekapcsolni ezt, és arra gondolni, hogy az energiaszegénység ugye, folytatott küzdelemben összpontosítsuk a forrásainkat, az alacsony jövedelmű embereket támogassuk, és így érjük el az energiahatékonyságot, és így tovább. Tehát szerintem érdemes az energia szegénység fogalmát megtartani és erre külön összpontosítani. Említették az zöld politikákat, az energiahatékonyságot, említették, hogy a neoliberalizmus és a megszorító intézkedések ezekkel szemben mennek. Hát persze ez nyilván politikai véleménye is lehet valakinek, de hogyha a politikát félretesszük, és mondjuk megnézzük a Nemzetközi Energia Ügynökség által kiadott összefoglalót az energia helyzetéről a világon, azt látjuk, hogy az energiaárak folyamatosan emelkednek. Akkor is, hogyha közben kiigazítjuk ezeket az adatokat a környezetvédelmi és egyéb lépésekkel. Tehát az energiaárak emelkednek, és az alacsony háztartásokban élők egyre kiszolgáltatottabbá válnak. és ez független attól, hogy éghajlatváltozási politikákat hajtunk végre, megújuló energiákat ösztönzünk, és így tovább. A társadalomnak ellenállóbbá kell, a társadalomnak ellenállóbbá kell tenni az emelkedő árakkal szemben. Aztán Petrova asszony említette, hogy az energiaszegénység meghatározására szükség van. Hát persze mondhatjuk azt, hogy egy bizonyos meghatározásban még a királynő is energiaszegénynek nevezhető, hiszen az épületei fenntartására hatalmas összegeket kell, hogy fordítson az energiaellátásra, a Buckingham palotára és így tovább. De hát mondjuk a Buckingham palotát felhasználhatnánk egy modellben, mennyibe kerülne felfűteni ezt 20 fokra. És feltesszük a kérdést, hogy a királynő vajon az energiaszegénységi határ alá esne, hogyha ezt ki kellene fizetnie. Hát valószínűleg nem, de hát ahogy mondtam, sokkal több adatra van szükség, sokkal több erőforrásra. Mi kutatómunkát végzünk kormányoknak, intézeteknek, és így tovább, és mindig az a kérdés, hogy milyen precíz adatokat akarnak, tehát me- mennyire milyen fokú precizitást várnak el, kompromisszumot kell kötni. Azt hiszem talán ennyi lenne a kérdésekre a válaszom. Köszönöm szépen Benjamin Greinernek, és végül pedig Sergio Ugarte következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Én szeretnék először egy általános dolgot mondani. Gondolkodjunk el azon, mondjuk mi lenne, ha van egy alacsony jövedelmű személy, akinek hirtelen biológiailag az a szükséglete támad, hogy kétszer annyi élelmet kell fogyasztania. Nem, csak, nem azért, mert ez neki így tetszik, hanem biológiai szempontból és alacsony a jövedelme. Akkor mit teszünk? Növeljük ennek az embernek a, a szociális segélyeit, vagy pedig segítünk, hogy a testtét meggyógyítsák, hogy orvosolják ezt a problémát, hogy miért fogyaszt a teste kétszer annyi energiát. Hát nyilván jobb lenne, hogy ha ez az ember nem keresne egy, keresné egy tizedét annak, amit mondjuk más valaki, de mi most nem ezt elemezzük, hogy miért egy tizede a jövedelme másokénak, hanem ezt a konkrét problémát akarjuk megoldani. Hát a politikák összeolvasztása, ez a mix, ez egy kérdés, ez a politikusok feladata, hogy ezt eldöntsék, hogy hogyan járnak el, de az energia szegénység gyökerei nem csak és kizárólag az alacsony jövedelemben rejlenek. És a harmadik pillér, vagy a harmadik dolog. Ugye mondtuk, hogy alacsony energiahatékonyság, alacsony jövedelem és emelkedő energia árak. Ez volt a három dolog, amit említettünk. Mindenki elmondta, hogy emelkednek az energiaárak, és így tovább. Nos, hát manapság az energiahatékonyság a kezünkbe adja ezt a lehetőséget, hogy az energia árakra is hatást gyakoroljunk. Most az ágazat reformja zajlik, ugye az Európai Bizottság is dolgozik ezen, és ebben a, ezzel a reformmal kapcsolatban nagyon sok szó esik arról, hogy az elektromos áram, tehát a villamos áram szektort hogyan szervezzék át. Tehát hogyan tudjuk a rendszert rugalmasabbá tenni, hogy több megújuló energiát tudjon befogadni például. Ugye van egy régi módi megoldás, Ugye ez az volt, hogy újabb gázturbinákat építenek, és így tovább, hiszen ezek adják a rugalmasságot, a szükséges rugalmasságot. de ennek az eredménye az lesz, hogy maguk az energia árak növekedni fognak. És beszélnek még másfajta megoldásokról is, amelyek a rugalmasságot lehetővé tennék. Az energiahatékonyság például az egyike, illetve az összeköttetések, amit a görög képviselőnő említett, ha jól emlékszem, tehát az ugye, hogy nincsenek meg egyelőre a megfelelő kapcsolatok, az infrastruktúra még nem tökéletes. Ez is egy probléma. Tehát már az, hogyha jobb lenne az összeköttetés, és megvalósulna az energiahatékonyság, már ez önmagában hozzájárulna a rugalmassághoz, és ezt be lehetne építeni a villamoságazat reformjába. Miért? Azért, mert ez egy olyan lépés, aminek sokkal nagyobb hatása van az árakra, mint bármi másnak, különösen az alacsony háztar- jövedelmű háztartások esetében. Ugye képzeljük el, hogy ezeknek a háztartásoknak az életében ugye az az érintett változás az energiaárban, ha csak egy picike is, az sokkal nagyobb jelentességű. Ugye említettük a tőkéhez való hozzáférést, a forrásokhoz való hozzáférést. Én mondtam, hogy használják fel ugye az európai alapokat, a kohéziós alapot, az EFSZ-t, a regionális fejlesztési alapot, a szociális alapot, és így tovább. Igen, ezeket fel lehet használni, de egyébként nem csak ezeket. Szerintem ezek a legfontosabbak. De vannak itt még mások is. Például olyan alapok, amelyeket biztonsági vagy egészségügyi előnyök megteremtésére hoztak létre. Az alacsonyabb energiafelhasználás, a nagyobb energiahatékonyság a szociális előnyökkel is jár, tehát javul az egészség, és így tovább, akkor miért nem lehetne fel, miért ne lehetne felhasználni az ilyen jellegű alapokat is. A konkrétan a kiszolgáltatott háztartások esetében, hiszen az itt élő személyek egészsége javulna, az ő egészségügyi kiadásaik csökkennének, és egyébként például a francia programon belül már ez működik tehát ott felhasználják mondjuk az idősek esetében az ilyen alapokat is, a felújításra is így tovább, és ez szerintem jó ötlet. Aztán az információs akadályokkal kapcsolatban kérdezett valaki, hogy ez egy nagyon jó példa a, a Caritas Németországban munkanélkülieket vesz fel, és kiképzi őket, energiahatékonyság témájában, az alacsony jövedelmű háztartások esetében, és ők az auditorok. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek ugyanazt a nyelvet beszélik, mint az alacsony, alacsony jövedelmű háztartások lakói. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy magasról ráöntünk valakire egy nagy adag információt, hanem ugyanazt a nyelvet beszélik, azt mondják, hogy tessék ezt a hűtőszekrényt cserélni energiahatékonyabbra, itt kell szigetelni, stb. Tehát nagyon sok észszerű dolgot meg lehet tenni, ezeket a józanész diktált a lépéseket egy kicsit struktúráltabban kéne megtenni. És ez, a, ez az út a jövő felé. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tökéletes válaszokat, nagyon precíz válaszokat adtak. Megköszönöm az összes szakértőnknek, Sáska Petrovának, Benjamin Greinernek és Sergio Ugártének, hogy eljöttek hozzánk. And now we go immediately. És most rátérünk, és most pedig elkéstünk, egy kicsit már késésben vagyunk, az európai standardokról van szó, az európai szabványok, az 1025 per 2012-es rendelet végrehajtása, az 54-es szabály értelmében vagyunk társ bizottság, az IMCO a felelős bizottság, és ez azt jelenti, hogy exkluzív kompetenciáink vannak IKT és innovációs politika témájában. Mondom még egyszer, IKT és innovációs politika, ez tőlünk függ. Az előadónk Henkel úr, és neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy elmondta, a mi szakbizottságunk fogja a vélemény, véleménytervezetet megfogalmazni, a digitális egységes piac témájában, a minket érintő területeken, a cloud computing, az 5G kommunikációs hálózatok, a kiberbiztonság és adattárolás, ez a, ezek azok a területek, amelyeken exkluzív, tehát kizárólagos kompetenciánk van az 54-es szabály értelmében, és ugye az IMCO-val együtt dolgozunk közösen. Az ITRE vélemény az foglalkozik majd a e, közös szabványosítási kezdeményezéssel is, ami az innovációs politika Horizont 2020-at illeti, illetve a közös kutatási központ bevonását. A véleménytervezetet december 8-áig kell beadni, idén december 8-áig. A jövő héten az első árnyék, előadói, árnyék előadói találkozót is megtartjuk, kiküldjük a meghívót, és utána pedig a többi frakcióval is megkezdjük az eszmecserét. Az IKT szabványoknak a legfontosabb feladata az interoperabilitás megteremtése, ez a digitális gazdaság lényege, és annak alapja, hogy technológiai platformokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik az innovációt. Önkéntes, inkluzív és átlátható szabályosítási mechanizmusra van szükség az Európai Unió szintjén. Ez visz, viszi ugyanis ezt sikerre, tehát így lesz az egységes piacon egységes szabvány. Vannak olyan szabványok azonban, amelyeket már bevezettek, és ezeket figyelembe kell vennünk. Ettől függetlenül az IKT szabványok túllépnek az egységes piacon, hiszen globális következményekkel bírnak az ipari és innovációs politikákra kihatnak, hogy támogassuk az európai ágazatok megjelenését szerte a világon. Öt IKT prioritási területet azonosított be a bizottság, ezt üdvözöljük. Az intelligens és hatékony energia felhasználás és az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó szabályok szintén nagyon fontosak, és ezeket is figyelembe kell venni. A DG Connect és a DG Growth szorosan együtt kell, hogy működjön a közös projekteken, egyéb európai ágazatokkal, amelyek nem IKT ágazatok, tehát hogy elkerüljük a duplikációt, a párhuzamos struktúrák kialakulását és a következetlen fellépést. Az ágazatok, az európai ágazatok sikere a hatékony digitalizációtól függ, és ezért a szabványosítási folyamatba őket be kell vonni. Ez elengedhetetlen. A szabványoknak tükrözni kell a legújabb technológiákat, és meg kell erősíteni a kapcsolatot a kutatás és az innováció között. Tehát előre kell vetíteni az összeköttetési igényeket, az interoperabilitási igényeket, a szabványokkal kapcsolatban, hogy a technológiai előrehaladással lépést tudjunk tartani. Hangsúlyoznám, hogy nagyobb harmonizációra van szükség harmadik országok esetében, különösen gondolok itt az USA-ra, a kiberbiztonság és a felhő, számítástechnikai felhők esetében, ezért az Európai Bizottságot arra ösztönöznénk, hogy erősítse meg az együttműködést a harmadik országokkal, ami a szabványokat illeti, és támogassa az európai gyártókat abban, hogy az európai termékeket könnyebben értékesíthessék szerte a világon. Ennyi a mondani valom, elnök úr. Very much, uh, Mr. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Spiráki asszony az EPP frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Henkel úrnak és a bevezetőjét, várom már ezt a jelentés tervezetet is, az INKO jelentését is várom, hogy még jobban dolgozhassunk ezen a témán, de engedjék meg, hogy hadd beszéljek egy kicsit eh, a standardok nem norm modernizálásáról a bizottság közleménye után. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet ezt tovább fejleszteni, az úgynevezett ISS rendszert. A válasz, amit adhatunk ebben a szabadságban az az, hogy mi az ITRE részéről támogatjuk az európai ipart, hogy megfeleljen a kihívásoknak. Ez jó a fogyasztóknak, a munkaadóknak, a munkavállalóknak. Az ESS létrehozásával egy eszközt hozunk létre, amelyel a termékeink és szolgáltatásaink minőségét javítjuk. Szeretnék néhány számot megmutatni, ami a bizottság közleményéből származik Franciaországban. A sta- darabok növekedése 7,8%-ot mutat, az egyes Királyságban 0,6%-ra rúg a GDP szempontjából. Nagyon fontos az, hogy a digitális piac fragmentalizációját megoldjuk. Biztosítani kell a technológiák interoperabilitását, ez nagyon fontos az egységes piac szempontjából. Ugyanígy fontos az is, hogy nagyobb legyen a koordináció EU szinten, csökkenteni kell az akadályokat, amelyek a nem szükségszerű felaprózódásból fakadnak. Várom az együttműködést Henkel úrral, és szerintem jó lesz a véleményünk. Elnök, köszönöm szépen. Griffin asszony az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák! Nagyon fontos az állampolgárok számára, hogy a harmonizációt neveljük a standardok kapcsán, ez nagyon sokkal nagyobb így a védelem a fogyasztók számára, átláthatóbb ez a kkv számára, csökkenti a költségeket. Ez nagyon fontos ahhoz is, hogyha az Európai Unió el szeretné élni a prioritásait, mint például a digitális belső piacon, az energiaunión belül, illetve úgy, hogy egy jobb jobban integrált belső piacot hoz létre. Ami a digitális belső piacot illeti, a dolgok internetje, az emberek számára létrehozott internet a harmonizált szabványokat követel meg, hogyha azt akarjuk, hogy ez megfelelő legyen az európai állampolgárok számára. Ezeknek a technológiáknak határokon átnyúlóan gördülékeny kell működniük az intelligens autók nak semmi értelme, ha az csak egy országon belül do- do- működnek. Harmonizált szabályokra van szükség, ezek által sokkal jobb környezetvédelmi standardokat lehet létrehozni, ezek stimulálják az innovációt, és különböző hálózatok között lehet létrehozni az összekötetést, ez a fenntarthatóságot is növeli. Én várom azt, hogy a kollégáimmal ezzel a nagyon fontos ügyön dolgozzunk. Elnök, köszönöm szépen. Van Nyűenhajzen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr. Én is eh, azzal kezdeném, hogy eh, azt mondom, hogy várom már az együttműködést Henkel úrral, és várom az együttműködést az ennyi jelentéstevőkkel is. Fontos ez a fájl, egyetértek abban, hogy nagyon fontos a belső piac működése szempontjából a harmonizált szabvány, nincs jelenleg még interoperabilitás sem, pedig pont erre lenne szükségünk. Egyetértünk ebben. Szeretnék néhány megjegyzést tenni azzal kapcsolatban, hogy szerintünk mi, miért fontosak ezek a szabványok. Az Econban foglalkozunk az értékpapírosítással, és azt mondjuk, hogy ezeknek standardizáltnak, egyszerűnek, átláthatónak kell lenniük. Itt a standardizálásról beszélünk, de az egyszerű és átlátható ugyanennyire fontos kifejezések itt, és szerintem erre kell törekednünk, hogyha már standardokat hozunk létre, akkor azok, amennyiben lehetséges, egyértelműek és egyszerűek legyenek. A második megjegyzésem az az, hogy az innováció, az új technológiák olyan gyorsan haladnak, hogy nekünk is fel kell gyorsulnunk, fel kell gyorsítani a standardok kialakítását. Egyetértek azzal, amit Henkel úr elmondott, hogy be kell vonnunk a standardok kialakításába a vállalkozásokat, nem csak azért, mert majd könnyebben elfogadják azokat, hanem azért is, mert így lehet jobb standardokat létrehozni, amelyek valóban működőképesek a mindennapi gyakorlatban. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ennek a standardok meghatározásának szektorokon átnyúlóan kell működni a digitalizálás területén, a dolgok internetje kapcsán, különböző politikai területek egyesülnek, és szerintem erre is gondolnunk kell, és végezetül egyetértek azzal is, hogy az európai standardok fantasztikusak, de a nemzetközi standardok még jobbak. Jó lenne, hogyha ebben az irányban is tudnánk mozogni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen van Nieuwenhuizen asszonynak. Ő az ECR nevében, az ALDE nevében beszélt. Az Aldétól jöttem, az Aldétól jöttem, ne keverjük össze, ne keverjük össze. Igen, az Aldétől. De a jelentéstevünk az ECR tagja. Elnézést. De legalább a nevét jól látettem ki másodjára. Nyilvánházen. Én mindig szerettem, mikor jól lehetik el nevemet, elnök úr. A GUE nevében Szilikiotis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Henkel úrnak is. Jó együttműködést várok. A frakciónk számára, a GUE számára egyértelmű az, hogy itt eh, európai normák kialakításáról van szó, ez nagyon fontos a fogyasztók számára. De itt arról is van szó van, hogy a KKV-kat se felejtsük el. Az európai szabványok úgy tűnik, hogy csak arra irányulnak, hogy a versenyképességet lehessen javítani. És az főként a multik érdekében áll, ezt pedig meg kell változtatni. Európai szabályra van szükség, amely jó a társadalom számára, ami kifejleszti az új munkahelyeket, amelyel a különböző minőségeket lehet javítani, ami jó a gazdaság számára, amely jó az innováció számára, a kutatás számára, és így lehet elérni a dél bizonyos régióinak újraiparosítását. A normáknak támogatnia kell a KKV-kat is, hiszen ezek azok a cégek, amelyek az Európai Unióban a cégek többségét adják. Ez a gerince az európai gazdaságnak, és nekik kell segíteni abban, hogy alkalmazhassák a technológiát, illetve a különböző módszereket. Ami pedig a normák kifejlesztését illeti, nagyon fontos az, hogy konstruktívan együttműködjünk és bevonjuk a szociális partnereket is a fogyasztói csoportokat, a szakszervezeteket, de a helyi közösségeket is. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, Madame Kappa. Köszönöm szépen. Az NF nevében Kapod asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez a kezdeményezés, mert ez a normák, a szabványok kidolgozását modernizálja, és itt két prőtársunk van, a jelentéstevő ezt már elmondta, az a szolgáltatás területén, illetve a telekommunikáció területén. Nagyon fontos a telekommunikáció területén az, hogy a digitális technológiák interoperabilisek legyenek, ez fontos a belső piac szempontjából, ez egy ITREC kompetencia, ezt kiemelte a jelentéstevő is, az 5G, a cloud computing, a big data, ezek a mai gazdaság szempontjából rendkívül fontosak, és nagyon fontos ez globális szempontból is. A második pont a szolgáltatások számára a szabványok. Az európai gazdaság 70%-a szolgáltatás alapú, és viszont csak 2%-a van az európai normáknak, tehát nagyon fontos az, hogy a normák területén itt valami fejlődés legyen. A szabványok támogatják az innovációt, és ez a növekedést, munkahelyteremtést is támogatja. Vannak olyan tanulmányok Európában, például Németországban is, amelyek azt mutatják, hogy főként a gazdasági növekedésre jól hatnak ki a szabványok. Németországban 0,9%-os növekedéssel számolnak akkor, hogyha javulnak a szabványok, és 70 milliárdos értékteremtést várnak ettől. Tehát óriási adatokat láthatunk itt, és a normák kihajtnak a globális versenyre is, globális világban élünk, tehát globalizálni kell ezeket a normákat. A magas költségeket okoz a felaprózott piac, ezért közös szabványokra van szükség annak érdekében, hogy a költségeket csökkenteni lehessen, és a biztonsági szintet növelni lehessen. Ennek során nagyon fontosak a szabványok tempói. Láthattuk azt, hogy néhány dolog már történt, még gyorsabbnak kell lennünk. Az is nagyon fontos, hogy a versenyképességet növelni lehessen, hogy aktualizálni lehessen mindig a szabványokat, és harmadik országokkal egyeztessünk. Nyilván azt asszony ezt már említette, hogy az európai szabványok nemzetközi szabványokká válhassanak, és így növeljük Európa versenyképességét fenntarthatóan. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nevében a Digi Grow igazgatója, Kerszén Róna asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ami a szabályokat életé, a bizottság együtt kíván működni a tanácsal és a parlamenttel. Ez az egyik innovációja annak a csomagnak, amelyet április 19-én, illetve június 1-én mutattunk be. Az innováció pedig az, hogy egy évenkénti intézményközi jelentést nyújtunk be, az éves uniós munkaprogram elfogadása előtt, amit a bizottságnak júliusban kell benyújtania a szabványokra vonatkozó rendelet alapján, amely 2011-es. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy mi az ütemterv az Európai Parlament jelentésének, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az első intézményközi jelentés ehhez hozzájárulhasson. A jelentés lehetőséget nyújt majd minden intézmény számára, hogy megvizsgálja, milyen előrelépés történt a jelenlegi kezdeményezések terén, illetve előrevetítse a jövőbeli szabványokra vonatkozó szükségleteket az Európai Uniós politikák, illetve jogszabályok érdekében, szolgálva a cégeket és az állampolgárokat. Elnök, köszönöm szépen. És akkor térjünk vissza. Henkel úrnak adom meg a szót a jelentéstevőnek. Igen, köszönöm szépen. Ebben az iparágban dolgoztam. A lyukkártya rendszertől az internetig végig megéltem a fejleményeket, és mindig arról panaszkodtam magamnak, illetve kollégáimnak, hogy nincsenek megfelelő szabványok az Európai Unióban. Ugyanezt hallottam az árnyék jelentéstevőktől, illetve a bizottság. A bizottság javaslatai és nyilatkozata alapján abban reménykedem, hogy hamar lezárhatjuk ezt a kérdést, és teljesíthetjük, kiteljesíthetjük a digitális uniót Európában. Elnök, köszönöm szépen. Az ütemterv pedig a következő. Az IMCO-val még mindig folynak ebben a kérdésben a tárgyalások, hiszen ők az illetékes bizottság, és a módosítók benyújtásának határideje valószínűleg január 12 és 17-e között lesz valamikor. Természetesen ma ö, dokumentum nélküli eszmecserére került sor, de lesz majd egy, megszületik majd a dokumentum január 12-én, vagy 12 és 17-e között. Most pedig térjünk rá a következő napi rendi pontra, az ötösre. Ez pedig A fogyasztók állampolgársága lakóhelye vagy letelepedésének helye alapján történő területi alapú tartalomkorlátozás és megkülönböztetés megszüntetése a belső piacon. Eszmecsere következik. Először is megadom a jelentéstevőnek a szót, Éva Kaili asszonynak, aki a szocialistákat, illetve a szakbizottságunkat is képviseli, megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt kollégák, az elmúlt hónapokban ezen a javaslaton dolgoztam, amely a területi alapú tartalomkorlátozással foglalkozik, illetve más megkülönböztetési formákkal, állampolgárság, lakóhely vagy letelepedés alapján. A bizottsági javaslat a megfelelő irányba mutatott, és egy ambiciózus csomag része, az, hogy az elektronikus kereskedelmet előre mozdítsa. Az ITRE részéről mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy kiegyensúlyozott legyen a megközelítés a fogyasztók, illetve a kereskedők számára, és ami pedig a részleteket illeti, illetve a rendelet hatáskörét, a javaslatom az akadályokra vonatkozik, az akadályokat próbálja elhárítani, amelyek megkülönböztetéshez vezetnek különösen, amikor egy másik Európai Uniós szolgáltatáshoz próbálnak hozzáférni az emberek. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk az, a megfelelő ö, piachoz való hozzáférést, a versenyt, illetve az innovációt. Tehát nem szeretnénk a szerzői jogot, a fogyasztói jogot megváltoztatni, a pusztán az a célunk, hogy a fogyasztók hozzáférjenek a weboldalakhoz, a termékekhez, illetve a szolgáltatásokhoz, függetlenül attól, hogy ők maguk hol tartózkodnak. Az, hogy az egyik weboldalról át küldenek mennünket egy másik weboldalra, ez lassan történelem lesz, a múlté lesz, illetve jóváhagyást igényel majd ez. Tehát véget vettünk ennek a frusztráló gyakorlatnak, azonban meg kell győződni arról, hogy a, az nem került túlságosan sokba a vállalatok számára, és megtartjuk a vállalkozói szabadságot. A kereskedő nem kötelezhető arra, hogy a működési területét meghaladó ö, tevékenységet folytasson, tehát úgy adjon el, és semmiképpen nem szeretnénk a földrajzi tartózkodás alapján megkülönböztetni fogyasztókat. Sem pénzügyi, sem pedig bürokratikus pluszterhet nem szeretnénk hozni a KKV-k számára sem. Nincs tehát teljesítési kötelezettség. tisztázni kell, hogy pontosan mi a helyzet, amikor nem, ez, nem, egy, nem az Európai Uniós piacról van szó, akkor a kereskedő országának a jogszabályai érvényesülnek. Ami pedig a kifizetést illeti, nagyon fontos az, hogy elfogadott legyen egy kifizetési kategória Európai Uniós szinten, függetlenül annak származásától, így a fogyasztók online vásárolhatnak anélkül, anélkül, hogy szembe kell nézniük azzal, hogy a fizetés nem fogadja el a rendszer. Hiszen így a szolgáltatásokhoz vagy a javakhoz nem férhetnének hozzá a fizetési módszer miatt. Ezen kívül vannak díjak a, a hitel kártya miatt, ezt megpróbáljuk minimalizálni, és megpróbáljuk ezáltal az elektronikus kereskedelmet biztosítani a kereskedők és a fogyasztók számára, és itt egy teljesen minimális díjat szeretnénk. Meg kell felelni a nagyon is szigorú Európai Uniós normáknak a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, illetve az adatokat Európában kell tárolni. Hatékony és felhasználóbarát jogszabályra van szükség, és ezért nagyon fontos a közös munka. Hogy most a szerzői jogok, illetve más tartalmak is ide tartozanak-e, ezt mindenképpen meg kell vizsgálni, hiszen az audiovizuális jogszabályok felülvizsgálata is lezajlik majd addig, illetve az online tartalmak ellenőrzése is, tehát minden 2017-ben történik majd, ez pedig azt jelenti, hogy egy holisztikusabb megközelítést ajánlhatunk a fogyasztók számára, illetve üzletbarátabb környezetet a vállalkozók számára. Szerintünk nagyon fontos, hogy egy felhasználó barát, fogyasztóbarát online világot hozzunk létre, ehhez azonban más döntésekre is szükség van, a szerzői jog reformja, az audiovizuális ágazat, a, az ÁFA vagy HÉA e jogszabályok, tehát ezeken a területeken is döntéseket kell hoznunk. És ugyanezt kell észben tartanunk majd egy felhasználó és üzletbarát digitális belső piacot kell kialakítanunk. Köszönöm szépen! Most pedig az árnyékjelentéstevők következnek. Herbert Royl, Nibler asszony nevében a néppárt részéről. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Angelika Niblernek hirtelen egy másik találkozóra kellett mennie, de örül annak, hogy működhet a kolléganővel. Arra kért engem, hogy néhány dolgot mondjak el a nevében. Először is a rendeletjavaslat célja az az, hogy a fogyasztóknak, akik online egy másik államban szeretnének valamilyen tartalmat megvásárolni, nem szabad ezt megtagadni, ezt a célt támogatjuk. Az ezzel összekötött belső piaci funkciót is el kell mélyíteni, erősíteni kell, ez is egy észszerű cél, és le kell építeni az akadályokat. Ugyanegyre fontos azonban az is, hogy üljünk arra, hogy a kis és középvállalkozásoknak gyakorlati megoldást kínáljunk, függetlenül attól, hogy regionális piacokra is koncentrálhatnak a KKV-k, nem kell a teljes európai piacot szem előtt tartani. Az is pozitív, hogy az audiovizuális szolgáltatást kiveszik ebből a rendeletjavaslatból, és a rendelet későbbi értékelésénél sem fogják bevenni ezt a szektort. Van még egy harmadik kritikus pont, amit meg kell említeni. Angelika Nibler arra kért engem, hogy ezt mondjam el. Jó lenne, hogyha ez a rendeletjavaslat a vállalkozói szabadságot, szerződéses szabadságot ne akadályozza. Tehát nem szabad az, hogy legyen egyfajta teljesítési kötelezettség. Nagyon fontos az is, hogy a költségkialakítást nem szabad ezen rendeleten belül kezelni, hiszen a rendelet célja nem az, hogy a vállalkozói költségkialakítást szabályozza. Angelika Nibler majd a további tárgyalása során még hozzá fog szólni, ez az első pontja. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig Tosanovski árnyék előadó úr következik az LCR e képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Ili asszonynak a szövegtervezetért. Nagyon sok mindennel egyetértek ebben. Egyetértek azzal is nagy részt, amit elmondott. Úgyhogy csak összefoglalnám a frakciónk álláspontját, a frakcióm álláspontját. Azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy a jogosulatlan geoblocking, illetve hasonló tevékenység megszüntetendő azért, hogy az egység, egységes piacot támogassuk. Tehát nem szabad szükségtelen akadályokat teremteni az egységes piacon. De legyünk óvatosak, időnként eléggé összetett helyzet alakulhat ki, administratív, újabb administratív terhek jöhetnek, jöhetnek létre. Tehát jól működő piacokra, piacokon érdemes elkerülni a beavatkozást. Egyetértek azzal is, hogy köteles kötelezettség teljesíteni, de nem kötelezhetünk senkit arra, hogy vissza a, a visszaszállítási költségeket vállalja, a kereskedők életét nem szabad a szükségesnél jobban megnehezíteni. A szerződéskötés szabadságának jogát is tiszteletben kell tartani, de hát nincs szükség külön testületek létrehozására sem. És még valami, várjunk, amíg a copyright reform lezárul, és talán ezzel együtt kellene az egészet megvitatni. Köszönöm szépen, és az árnyék előadóknak is köszönöm a munkát. Gyerünk asszony következik a, li- a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Kylie asszonynak szeretnék köszönetet mondani a javaslatáért. Úgy vélem, hogy egyetemű az, hogy van egy növekedési potenciál, akkor, hogyha a piacainkat egyesítjük. Erre törekszünk az offline területen, de most már online területen is erre kell törekednünk. Örülök annak, hogy a geoblockingról szóló javaslat ennek egy fontos részét képezi. Bizonyára tudják, hogy a frakcióm tagjai támogatják az akadályok leküzdését, amelyek még mindig léteznek a belső piacunkon. Vannak olyan akadályok, amelyek megakadályozzák az állampolgárokat abban, hogy más tagállamokban termékeket vásároljanak meg, vagy cégeknek nehézé teszik azt, hogy értékesítsék termékeiket egy másik országban. Ez az első lépés, amit teszünk, de a geoblocking nem az egyetlen akadály, és nem az e, e, egyetlen akadály a belső piac útjában. Vannak különböző nemzeti standardok, vannak szállítási költségek és más sajátosságok is vannak a nemzeti szabályozásban, például az újrahasznosítás kapcsán. Ezekkel is foglalkozni kell. Hadd térjek rá a tartalmára a javaslatnak. Szerintem a javaslatnak vannak pozitív elemei. Először is egyetértek azzal, hogy az eladó nem diszkriminálhat geográfiai helyzet alapján, vagy az állampolgárság alapján. Örülök annak, hogy nincsen kötelezettség a szállításra. Ez ugyanis óriási nehézséget okozna a vállalkozóink, főként a kis internetes boltok számára. Nagyon fontos az, hogy a fogyasztónak hozzájárulását kell adnia, hogyha az internetes volt más címre küldi a termékét. Nagyon fontos az is, hogy nem lehet diszkriminálni az online, be, az online fizetéseknél. Ezen kívül nagyon sok olyan dolog van, amelyeket szerintem erősíteni kell. Például egyértelmű az számomra, hogy olyan esetben, amikor passzív vásárlásról van szó, akkor is eh, az árusítónak eh, a nemzeti szabálya érvényes. Nagyon fontos az, hogy átható legyen ez mind a fogyasztók, illetve a vállalkozók számára. Nagyon fontos az, hogy a a szabadság megmaradjon, a digitális, anélkül, hogy a digitális belső piacot aláásnánk. Ennyiben hagynám kollégáim, és már várom az együttműködést a jelentéstevővel, az ányik jelentéstevővel, annak érdekében, hogy egyértelmű véleményt adjunk ki az ITESZ bizottság részéről, amely tovább ösztönözheti a digitális egységes piacunkat. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Csokka úr az ENF képviseletében következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok a kollégáknak. Megköszönöm Kelly előadóasszonynak a munkáját. És hát nyilván nagyon aktuális és nagyon fontos ennek a témának a vizsgálata, és tulajdonképpen ö, osztom is a véleményi nagy részét. Konstruktívnak kell lennünk, mindannyian tudjuk, hogy meg kell, hogy találjuk a szükséges bátorságot, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, a rendelet javaslat, ahogy az elhangzott, jobb eredményhez vezethet, és biztos vagyok ebben, a, tehát abban, ami elhangzott, de ez nem jelenti azt, hogy az egységes piacon nem szűnik meg a differenciált bánásmód. Van ugyanis fragmentáció, töredezettség, méghozzá normatív töredezettség az európai piacon. Hogyha példát kell, hogy mondjak, akkor elég, ha arra gondolunk, hogy a címkézésre vonatkozó nemzeti szabályok eltérnek. Az különböző hitelesítés, engedélykiadásra vonatkozó szabályok eltérnek. Mások a munka költségei az egyes tagállamokban. Tehát itt is nagy a töredezettség, erről érdemes lenne elgondolkodni. Tehát a valódi okokat kell megkeresni, hogy mik akadályozzák a cégeket abban, hogy határokon túl nyújtsanak szolgáltatást, vagy árusítsanak termékeket. Mert ha nem foglalkozunk a valódi gyökerekkel, akkor nem fogjuk tudni valóban megerősíteni az elektronikus egységes piacot, ami az Európai Unióban a határokon átnyúlva működik. Tehát szerény véleményem szerint érdemes figyelembe venni, hogy milyen fontos hozzájárulás történt már a múltban, ugye 3, 400, 33 véleményről van itt szó. A fogyasztók, vállalkozások, tagállamok, különböző szervezetek fogalmazták meg a véleményüket, és ők a valódi életből, a hétköznapi gyakorlatból jöttek, tehát szerintem a jogalkotónak mindig a legalsóbb szintekről kell kiindulni, és az onnan érkező tapasztalatokat figyelembe venni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Még két hozzászólónk van. Kálasz asszony a kettő közül az első. Thank you. Köszönöm szépen. És köszönetet mondok a az előadónak a munkájáért. Nagyon fontos, hogy milyen kereteket fektetünk le a passzív értékesítése, és oda kell figyelni, mert itt eléggé ködösek a határvonalak. A geoblocking miről szól? Ugye, ha egy kereskedő nem értékesít, nem várhatjuk el, hogy a származási ország szabályai legyenek kötelezőek egységes kifizetési terület, az EPA működik, és itt nem sokára el kell fogadni az új szabványokat a kifizetések biztonságával kapcsolatban. Tehát kétszer is fel kell, hogy tegyük magunknak a kérdést, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos diszkrimináció az valóban jogos-e. Ami pedig a, a fizetést illeti, a telefonszámokkal kapcsolatos, telefonszámhoz kapcsolódó kifizetést kapcsolatban szeretném mondani, hogy néha fizetni kell, néha e, a vásárlást azt e, még további feltételekhez kötik, nem egységesek a szabályok, és a bizottság erre nem figyelt oda. Végül, de nem utolsó sorban, pedig a rendelet hatáját is meg kellene vizsgálni elég, hogyha a közlekedési szolgáltatások példáját vesszük, ezek ugye itt nem tartoznak ide, pedig szerintem nem kellene őket kizárni, és nem értem az erre vonatkozó magyarázatot sem. A javaslat a geoblocking um, legfontosabb eseteivel nem foglalkozik, de hogyha még ennél is szűkebbre vesszük a hatályt, akkor nem értem, hogy egyáltalán mit érünk el vele. Köszönöm. Sok elé következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Évának és az árnyék előadó kollégáknak, hogy dolgoznak ezen a, illetve dolgoztak ezen a javaslaton, elég jól kiegyensúlyozott a szöveg, remélem az ambícióinkat el tudjuk vele érni. Ugye az a cél, hogy a digitális egységes piacot ez alatt a ciklus alatt sikerüljön kiteljesíteni, és hogy a kis és középvállalkozásoknak lehetővé tegyük, hogy működni tudjanak akadályok nélkül. Mindig a KKV-król beszélünk, hát a lehető legtöbb akadályt meg kell szüntetni, úgy, hogy ők szabadon működhessenek. A geoblocking az egyik ilyen akadály. Tehát szükség van a liberalizációra. Voltak, akik elmondták, hogy óvatosan kell eljárni, tehát azért ne terheljük túl a KKV-kat, ne essünk át a ló túloldalára. Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha megszüntetjük ezt a lehetőséget, hogy valaki eladjon, nyereséget termeljen, túléljen a cég. Legyünk tisztában például a sportegyesületek jogaival, hogy a közvetítések jogát eladják külföldön. Van egy Írországban egy olyan szervezet, amely amelynek én elnöke voltam egy darabig, és a jogokat az Egyesült Királyságban, illetve interneten, Európában eladtuk. Tehát a piac liberalizációjára szükség van, de az, a helyes egyensúlyt meg kellene tartani. Mert így hozhatjuk ezt a gondolatot egyre közelebb, hogy a digitális egységes piacot kiteljesítjük. Köszönöm a kollégáknak az eszmecserét, és remélem, hogy jól haladunk előre. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, és most pedig az Európai Bizottság felszólalása következik. Werner Stangnek adom meg a szót a DJ Connect részéről. Tessék. Everybody, well, speech is a big word. I don't have to say much. Nos, a beszéd az egy kicsit eufemizmusnak tűnik, hiszen nem, nem sok mondandóm van. Minden megemlített kérdés nagyon relevánsnak tartjuk, és megpróbálunk egy megfelelő egyensúlyt kialakítani a fogyasztók jogos kérései és érdekei, valamint a kereskedők jogos igényei és érdekei között. Ez a célunk. A nem jogos megkülönböztetésre próbálunk központosítani, és azt hiszem ez a legfontosabb. Megpróbáltunk egy-két esetet azonosítani, ahol a kereskedőkre háruló költség, illetve kockázat a bizonyos kötelezettségek elő, kötelezettségek esetében nagyon korlátozott. Tehát ugye megállapítottuk a határon, hogy ne legyen határon átnyúló kézbesítés, illetve tudjuk, hogy a különböző piacok között különböző árak réteznek. Elég tehát, hogyha egy másik weboldalra megy át a fogyasztó. Aztán ott vannak az after sale, tehát az előadás utáni szolgáltatások. Nagyon fontos, hogy ez ne kerüljön át egy másik tagállam piacára. Itt is a kereskedő joga érvényesül. Aztán ott vannak a passzív eladások, nem kell, nem szabad más területekre átküldeni a fogyasztót. Ez mind benne van a javaslatunkban, és ami a módosítót illeti, szerintem a módosítók abba az irányba mutatnak, hogy tovább tisztázzák ezeket a kérdéseket, és ezeket üdvözöljük. Valóban a szerzői jog kérdése merül fel, illetve az audiovizuális média és ugye ezzel a szerzői jog reform keretében foglalkozunk. Aztán ott van a szolgáltatási irányelv, ehhez próbálunk igazodni, ennek megvan a oka, jó oka, ide tartoznak az audiovizuális szolgálatok is. Csokka úr rámutatott arra, hogy a fragmentációt nem orvosoljuk, e pedig ez az egész probléma gyökere, és ez így is van, ennek az intézkedésnek nem ez a célja, hiszen kiegészíti az összes többi intézkedést a, annak érdekében, hogy a valós akadályok elháruljanak. Itt azonban a teljes harmonizáció hiányában még mindig nagyon sok akadályjal kell megbirkóznunk, és az a feladatunk, hogy a fogyasztót, illetve a kereskedők megfelelő választási lehetőséggel, illetve biztonságban működhessenek. Aztán a pénzügyi szolgálatokra, szolgáltatásokra építünk, a PSD2-re, illetve az ezzel kapcsolatos jogszabályokra. Ez azt jelenti, hogy a már létező szabályokra és kötelezettségekre építünk azzal a célral, hogy a kereskedőkre háruló költségeket és kockázatokat csökkentsük. például a fogyasztó azonosítása is azt szolgálja, hogy amennyiben a hamis fizetési eszközt próbálna valaki alkalmazni, akkor a felelős a felelősség a bankra hárul, és nem pedig a kereskedőre. Tehát ez is egy ilyen védelmi eszköz. Itt ezzel be is zárnám a hozzászólásomat, várom a további vitát. Elnök, köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket, és akkor most a jelentéstevőnek adom meg a szót, Eva Kai asszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm szépen a konstruktív vitát, a konstruktív megjegyzéseket. Nagyon hasznosak voltak már. Várom a további módosítókat, hiszen van még idő. Nagyon fontos az is, hogy egy közös álláspontot hozzunk létre, amely egy észszerű döntést hoz az Európai Unió részéről, figyelembe véve a fogyasztókat, a KKV-kat és az Európai Uniót. Óriási reformlépések várhatók, úgyhogy, ahogy mondtam, további jelentések készülnek majd. Hadd ismételjem meg, hogy ez a jelentés egy felhasználó barát online világ kialakítása felé tett első lépés, ehhez azonban további döntésekre is szükség van. A, szer, a szerzőjog reformja, az audiovizuális ágazat, és így tovább. Tehát ezek azok a döntések többek között, amelyek hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy egy felhasználóbarát és üzletbarát digitális egységes piacot hozzunk létre Európában. Köszönöm szépen. Madame, uh, for your remarks. Köszönöm a megjegyzéseket illetve az, hogy lezárta ezt a vitát. A módosítók benyújtásának határideje jövő hét hétfő, november 14-e. Még van tehát egy pár nap, 12 óra a határ, és az ITRE-ben pedig január 12-én fogunk szavazni, az IMKO-ban május 25-én. Ennyit az itemtervről, köszönöm szépen a vitát. Tisztelt kollégák, árnyékjelentéstevők és egyéb kollégák, köszönöm. Térjünk át a következő napi rendi pontra, ez a hatos visszajelzés a folyamatban lévő tárgyalásokról, energiacímkézés, itt Tamburánó úra jelentéstevő, illetve az ETS, a kibocsátás kereskedelmi rendszer, ahol pedig Federlei úr a jelentéstevő Tamburánó úr beküldte a javaslatát, beküldte a beszédét, azért, mert nem tudott eljönni. Ezért ezt felolvasom. Én magam is részt vettem a tárgyalások egy részén, úgyhogy a saját megjegyzéseimmel is kiegészíthetném ezt a rövid beszédet. Tehát az energiahatékonysági címkézés. Három trialógusra került sor eddig, július közepéig, illetve szeptember elejéig, és az utolsó pedig október 11-én került megrendezésre. Ivan Korcsok miniszterrel, illetve az elnökök konferenciájával eszmecsere történt, és az Európai Parlament megerősítette a 12. cikkelyhez való ragaszkodását, amely a delegált aktus. Ez nagyon fontos, hiszen három fontos gondolat van tulajdonképpen az energiahatékonysági címkézés területén. Tehát három fő gondolat az első a delegált, illetve végrehajtási aktusok problémája. Az Európai Parlament egy javaslatot hozott létre a hetedik cikk integrálásával, illetve a nyolcas cikk bevételével, amely az adatbázisra vonatkozik, illetve az ehhez kapcsolódó egyes függeléket is idevette, és ezt beküldte az elnökségnek tehát ez egy ellenjavaslat. Két fontos kérdés van tehát. Az Európai Parlament többször hangsúlyozta, hogy tiszteletben kívánja tartani kötelezettségvállását, miszerint megállapodásra kíván jutni a jelenlegi elnökség alatt az egész csomag témájában. Én is ugyanezt hangsúlyoztam a Koreper találkozón, ahol a tagállamok 28 képviselővel találkoztam egy pár héttel ezelőtt. A következő pont a Taburánus szövegben, hogyha jelenlegi erőfeszítések sikeresek, akkor egy negyedik trialógusra is sor kerülhet 2016. decemberének második hetében, hogy különben pedig ha itt nem, akkor 2017 elején, amikor Málta lesz a soros elnökség. Most pedig nézzük a három legfontosabb kérdést. Az első a besorolás, a rescaling. Itt megállapodás született kételem kivételével minden tekintetben. Az első az ütemterv, a jelenleg címkézések besorolására, besorolása, amely három energiacsoport, energiatermékcsoportra vonatkozik, a gyors, az átlagos és az alacsony besorolás született meg. Tehát itt az, az, az a teljes időtartamra vonatkozik ez, illetve a besorolás végére. Tehát, hogy mikorra teljesül. Most pedig nézzük az adatbázist. Itt már sokkal előrébb járunk, megállapodás született a legfontosabb kérdésekben. Először is a technikai dokumentáció résztes listája megszületett. Ez főleg a megfelelésre összpontosít, aztán a modalitásokra, hogy milyen modalitásokat alkalmaznak a piacfelügyeleti szervek, amikor további technikai dokumentációt kérnek a megfelelési értékeléshez, illetve harmadsorban az esetleges elbocsátások elkerülése nem könnyű, természetesen. And the big point number three. Aztán a hármas pont. Van egy nagyon fontos intézményközi komponens ebben az anyagban. Ez pedig a delegált aktusok, illetve a végrehajtási aktusok kérdése. Ahogyan önök, önök is tudják, a parlament a delegált aktusok keretében demokratikus ellenőrzést biztosíthat, és vétójoga van. Azonban egy végrehajtási aktus esetében ez nem áll fenn. A jelenlegi energiahatékonysági irányelv, amely ugye a besorolással foglalkozik, illetve a bizottsági javaslat, tehát az új, amiről most beszélünk, Mind a kettő a delegált aktusokat javasolja. Úgy, ahogy az az Európai Parlament javaslatában is szerepel, tehát a parlament támogatja a bizottság javaslatát, amely a jelenlegi rendszerre épül, amely ugye kiválóan működik. A tanács novemberben azonban az összes delegált aktust végrehajtási aktussá váltotta föl, ez pedig azt jelenti, hogy elveszi a parlamenttől a vétójogot. Az Európai Parlament és a tanács azóta egy intézmény közötti megállapodást ért alá a jobb jogalkotás keretében, és az Európai Parlament elfogadta, hogy a delegált aktusok előkészítési fázisában tagállami szakértők megfigyelőként részt vegyenek. Itt egy rövidebb előkészítési időszakról van szó, ami pedig a legfontosabb talán az előző trialógus során illetve Mikovcsin nagykövettel való találkozó során, illetve a koreper nagykövetekkel való találkozó után, tehát minden tagállam nagykövetével való találkozó után egyértelművé tette azt, hogy a parlament nem tudja elfogadni a tanács jelenlegi javaslatát a delegált és végrehajtási aktusok tekintetében, annak jelenlegi formájában, és ennek meg is van az oka, ez pedig az eddigi történelm, illetve hogy hozzájárultunk a delegált aktusok előkészítése során a szakértők részvételéhez, illetve az előkészítés időszak rövidebbé válásához. Az árnyékjelentéstevők ma fognak találkozni a későbbiekben, hogy megvitassák a további lépéseket. Szeretnénk ezt lezárni a szlovák elnökség alatt különben átkerül a téma Máltához. De természetesen jobb lenne, hogyha ezt a mostani elnökség alatt le tudnánk zárni, hiszen a szlovák elnökség ebben már sokkal jobban benne van. Nos, ennyi. Nem tudom, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója. Jelentéstevő nincs itt, hogyha az árnyék jelentéstevők szót kérnek, Royl úr esetleg, vagy mások, szívesen megadom a szót. Uh, do you want to, to add something? No. Szeretne valamit hozzátenni, nem? Köszönöm szépen. Viring asszony az Aldétől. Szeretne valamit hozzátenni. Nem, mindent világosan elmagyarázott elnök úr. Egyértelmű. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Ez volt az első dialógus az energia címkézésről, amit Tamburano úr vezetett. Most pedig ETS Frederik Féderlé kollégánk itt az illetékes, persze az itrében lesz szavazás, de még hosszas viták állnak előttünk az Envi-ben is, tehát nagyon érdeklődve várjuk ezt az itre részéről. Frederik, amennyiben megkérhetem jelentéstevőként, hogy jelentsen erről a kérdésről. Köszönöm szépen, elnök úr! bizonyára tudják, október 13-án volt a szavazás, sikerült széles többséget kapnunk az ITRE álláspontjáért. A pozitív eredmény egyetemi mandátumot ad nekem arra, hogy az ITRE véleményét képviseljem az NV árnyékjelentéstevők ülésén is, ahonnan éppen most érkezek. Örülök annak, hogy az Envi csapatja is eh, megvizsgálta az ITRE eh, álláspontját, és tetszett ez nekik. Nagyon sok eh, jelentéstevő kompromisszum, amit kidolgoztunk, és ami az ITRE, ITRE véleményére épít, ezt is támogatta, de vannak még nyitott kérdések. A mai jelentéstevői ülésen különböző pontokról beszéltünk, ahol kompromisszum lehet. Megvitattuk az arányokat a piac, illetve a szabad elköltés között, 53-70, az a Duncan mechanizmus, tehát ugyanazon vitákat folytattuk le, mint itt az ITRE-ben, és amikor létrejött egy széleskörű kompromisszum, persze nem zárult ez még le, de még ebben a vitában is az ITRE álláspontjait mérlegelték, és erről beszéltek, és ezek részét képezik majd a következő vitáknak is. Vannak olyan pontok, amelyek kapcsán még osztott illetékességünk van, például az alapok. Itt az ITRE, az új az ITRE csapatja számára, én beszélek majd az árnyék jelentéstevőkkel, az EPP, ECR, SND, illetve ALDE részéről. A jövő héten fog erre sor kerülni felkészülünk arra, hogy hogyan lehet erre felkészülni, mert ez egy új elem. Étre csapatként kell megjelennünk a tárgyalásokon, amiket az NV vezet. Megpróbálunk konstruktívnak lenni, szeretnénk kiegyensúlyozott tárgyalásokat, amennyiben Zsák utca van a tárgyalásokon, akkor itt javaslatokkal fogunk élni. Az indvének, az indvének és az itrének is biztosítania kell nem csak a szakbizottságban, hanem a parlamenten belül is a széleskörű támogatást. Nem formálisan, de van arról egy tárgyalás, hogy mit történik akkor, ha az ENDV véget ér, akkor azonnal megyünk a plenárisra vagy a trialógusra. A véleményem az az, bár még nem beszéltem az egyik jelentéstevőkkel, hogy véleményünk szerint eleget gondolkodtunk már az álláspontunkon, vagy hogy nem eleget, ez lesz az az iránymutatás, ami megmondja, hogy menjünk-e plenárisra ezzel, vagy nem. Az egyes szintre között lesznek különbségek, és ezek majd a plenárison fognak kicsúcsosodni, tehát hogyha a két szakbizottság koherens, akkor sokkal gyorsabban tudunk a dialógusra rátérni. Tehát formálisan még erről nem beszéltünk, de ez egy megoldás lehet erre a kérdésre. És majd erről még beszélünk az ITRE csapatban. És itt már megkérem az jelentéstevők véleményét is ezzel kapcsolatban. Nagyon sok fennálló kérdés van még az Envivel. Néhány dolog mozdul előre, de ez edáig úgy tűnik, hogy a véleményünket jól fogadták, és számos kompromisszumot el tudnak fogadni az elviben is. Itt tartunk most, három enyheletéstevői ülés lesz, egyik a mai volt, amikor rátértünk a lényegi kérdésekre, nagyon fontos az, hogy erős volt a szavazás a szabadságban, és örülök annak is, hogy megtartottuk az ütem, ütemtervet, mert hogyha késedelem lett volna, akkor nem tudtam volna egyértelmű mandátumot kapni a szakbizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, kollega. Köszönöm szépen a beszámolóját erről a kérdésről, és persze a véleményét is köszönöm. Nagyon kemény volt ez a munka, nagyon is tudjuk, tudjuk a politikai frakciónkon belül az árnyékjelentéstevők nagyon keményen dolgoztak, és az envi vel tehát közös kompetenciánk van. Rübis úr! Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani úgy gondolom, hogy az ITRE javaslata nagyon kiegyensúlyozott javaslat, és eh, minden érdeket figyelembe vettek, és úgy gondolom, hogy ez a cél, hogy egy kiegyensúlyozott javaslat eh, szülessenek, nem csak a carbon leakage van szó, hanem a, nem csak a szénszivárgásról, hanem a munkahelyek elszivárgásáról is, innováció elszivárgásáról is szó van, a befektetések elszivárgásáról is szó van, hogyha Európában szeretnék az erős szociális struktúrát fenntartani, akkor egyértelműen erős iparra van szükségünk. A célunk az az, hogy újra, újra iparosítást érjünk el, nem csak 20%-kal 2020-ig, hanem sokkal erősebb célt kell kitűzni 2030-ig, mégpedig az, hogy a GDP 30%-ának a termelésből kell származnia. Akkor lehet befektetni, és akkor tudjuk a szociális rendszerünket erősíteni. Ezért én amellett vagyok, hogy az EFI-ben és arról tárgyaljunk, hogy az ets ből származó bevételeket a modernizációs alapba helyezzük át. Arra kell ösztönöznünk, hogy ezt új munkahelyek, új innovációk számára használják. Nagyon fontos az, hogy ez ne a fogyasztásra fordítódjon, hanem arra is, hogy csökkentsük a kibocsátási cél, kibocsátást. Hogyha arra van szó, hogy Európa eltűnik, akkor az a problémánk, hogy ez a problémákhoz vezet. Én szeretném, hogyha a modernizációs alap több pénzt kapna, ez nagyon fontos kérés az ITRE részéről, és a plenárisan is ezt el kell fogadtatni, egyetetek azzal, hogy nagyon fontos lesz a plenárisan ez a kérdés. Mindenképpen meg kell adni a képviselőknek a lehetőséget arra, hogy véleményt formáljanak erről, ugyanis nem arról van szó, hogy a munkanélküliséget akarjuk növelni, hanem új, jól fizetett munkahelyeket szeretnénk, és a legmodernebb, környezetbarát iparba kell befektetni Európában, ennek kell lennie a példának. Nibler asszony, köszönöm szépen elnök úr, csatlakozok ahhoz, amit Rübis kollega az imént elmondott. A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen mértékben tájékoztatott bennünket a dolgok állásáról, és tényleg azt kérném, hogy az ITRE álláspontját az NV kollégái felé is képviseljük, itt a szabizottságban, úgy gondolom, hogy kitűnő munkát végzett Féderle úr, Röbis úr is említette, az elnök úr is említette, hogy nagyon intenzív szavazás volt, megállapodtunk, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezt a pozíciót fenn is tartsuk. perspektívánk más, mint az Envi perspektívája, és Rübis úr is említette azt, hogy az a lényeg számunkra, hogy az ipar itt Európában maradjon, és ne eh, helyezzék át a termelést máshova, mert ha ez megtörténik, akkor a kutatást, fejlesztést és áthelyezik, az értékteremtési láncot is eh, áthelyezik, ez nem jó a versenyképességnek. Igen, legyünk ambiciózusak, és eh, nézzük azt meg, hogy ez milyen hatással jár, és egyetetek azzal, amit az itt meghatároztunk. Még egyszer köszönöm azt is, hogy ezt a folyamatot úgy végezte el, hogy bevonta a frakciókat, nem arról volt szó, hogy valamit elénk került, és igen, hogy nemet kell erre mondanunk, hanem tényleg bevonta a tárgyalásokba a frakciókat. Ami a további eljárást illeti, itt is csak egyet tudok érteni, minden az eredménytől függ, hogy mi lesz majd az NV szavazáson, és hogyha az a benyomásunk az itt részéről, hogy nem kielégítően vették figyelembe az álláspontunkat, akkor tényleg azt kérem, hogy a plenárisra menjünk, és persze a tárgyalásoknak is más a súlya, hogyha a plenárison már volt egy szavazás, másfajta súlya van akkor ennek, hogyha így megyünk a tárgyalásokra a tanácssal. a plenáris jobban tükrözi a parlamenti többséget is, és nagyon fontos az, hogy mi lesz ebből az enviben, és örülök annak, hogy erről még majd beszélhetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Royal kolléga. Igen, rövid leszek. Úgy vélem, hogy Féderlé úr elgondolása fontos az, hogy gyorsak voltunk, jó a kiinduló pontunk a tárgyalásokra, ezt ki kell használni kidolgoztunk egy kompromisszumot, ez nehézkesen ment, de sikerült egy megoldást találni az iparnak adott tanúsítványok és a, a aukcióra bocsátott tanúsítványok között, ez, ez jó volt. A harmadik megjegyzésem. Számomra egyértelmű az, hogy mindig kell a parlamentben, a plenárison egy szavazás, ezt nem lehet ezt a központi témát úgy elfogadni, nem veszi figyelem azokat a kollégákat, akik nincsenek ebben a szabadságban. Én nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy a parlamentben előszavazunk, ne csak akkor, amikor már mindent letárgyaltunk. Ez a téma mindenkit érint. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen csak ugyanazt tudnám hozzátenni az elhangzottakhoz, mint a kollégák néhány perccel ezelőtt, hogy sikerült a kompromisszumot elérni. Nagyon hosszas eszmecsere zajlott az ITRE szakbizottságban, de nagyon jó, jó kiegyensúlyozott kompromisszumot szokott, so, sikerült elérni a politikai frakciók között. Ez nagyon jó munka, biztosak vagyunk ebben, és azért beszéltünk erről annyit, mert szeretnénk arra ösztönözni, hogy tartsa meg ezt a kompromisszumot. Biztosak vagyunk abban, hogy ön is meggyőződéssel vallja, ezt a kompromisszumot, mert tudjuk, hogy néha előfordul, hogy nagyon nehéz egy ilyet megőrizni, tehát ismerjük az atmoszférát, a légkört az MV szakbizottságban, tehát tudjuk, hogy néha nagyon nehéz lehet a helyzet. És felmerül a plenárison a szavazás kérdése is, ugye van egy szabály, nem, ez nem egy írásos szabály, inkább egyfajta szokás, ami a parlamentben megvalósul, hogyha ugye társult szakbizottságról van szó, tehát az 54-es szabály alapján működünk, akkor a plenáris ülésre megyünk. Ez, ez nincs leírva sehol, de ez egy szokás gyakorlatilag, egy szokásos eljárás. Tehát ha az 54-es szabály alapján vagyunk társult bizottság, akkor a, inkább a plenárisra kell, hogy menjünk, mert az önbizottságban a szavazás során nagyon nehéz lenne mondjuk egy ilyet mondani, hát tulajdonképpen a teljes szavazás vége, nehéz azt mondani, hogy most akkor a mi nézőpontunkból ez elegendő, vagy nem elegendő, és így tovább. Tehát szerintem észszerűbb lenne, vagy jobb lenne azt mondani, hogy a végszavazás a plenárison történjen, mielőtt az Európai Parlament tárgyalási mandátumát, megbízását meghatározzuk. És még egyszer, hadd mondja köszönetet mindenkinek a munkájáért, és ehhez a megköze- ezért a megközelítésért is. Előadó úrnak visszaadom a szót. Köszönöm szépen Rübig úrnak, Nibler úrnak, Rajl úrnak, és Buzek elnök úrnak is ezeket a kedves szavakat. Azt hiszem, hogy az árnyék előadókat is megilletik ezek a kedves szavak, mert ők is hozzájárultak a munkához. És én folyamatosan ismételgettem ezt a tárgyalások során, hogy olyan kompromisszumot kell, hogy kössünk, ami megemészthető mindenki számára, és ami végrehajtható, de persze ez nem jelenti azt, hogy könnyű ezt megemészteni. A jó kompromisszumnak a tulajdonsága az, hogy egy mindenkinek egy kicsit fáj, de az egészet zökkenőmentesebbé teszi. Tehát érdemes ugye visszatérni ahhoz, hogy igen, mi járultunk hozzá ehhez a kompromisszumhoz. Tehát, hogy a frakciók nem érzik úgy, hogy ők is hozzájárultak a kompromisszum kialakításához, akkor mi ennek az értelme, hogy azt támogatják? Tehát ez a lényeg. Köszönöm szépen még egyszer a támogatást és az elhangzott megjegyzéseket. A jövő héten lesz egy újabb konzultáció. Én tudom, hogy eh, az én feladatomnak most itt vége, tehát mint liberális frakció eh, képviselője, nekem eh, ezzel itt lezárult a munkám. Inkább a szavazással kapcsolatos a feladatom, én igyekszem a lehető legnagyobb többséget megszerezni ennek, és igyekszem az MV szakbizottságban is ugyanígy eljárni. Köszönöm a kedves támogatást, és párbeszédet kívánok folytatni a négy frakcióval, amely támogatja a kompromisszumot természetesen. Köszönöm. Köszönöm előadó úr, mondja az elnök. Kedves Frederik, ezzel tehát lezárjuk ezt a napirendi pontot, és a hetes, komprom- hetes napirendi pontra térünk rá. Az 2016. október 24-i látogatás az ITER-be, ugye Kadarásban. Most kapunk erről egy kis összefoglalót, egy kis tájékoztatót a kollégáinktól. Pontosan ki is fogja ezt elmondani nekünk? Eugen Freund kolléga, Claire, Claire Moody, Miroslav Poche és Flávia Zenonátó, ők jártak Kadálásban. Ugye? Itt vannak ezek a kollégák itt a körünkben. Hát akkor talán egymás után vegyék át a szót. Freud kolléga kezdje. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Freund úr. Szeretnék a frusztrációmról beszámolni, ami az út elején ami, ami itt az elején bennem van. A legszofisztikáltabb, legfejlettebb technológiáról beszélünk, amit valaha is láttunk, és itt ülök a teremben, a kezemben itt mutatom az USB kulcsomat, ami rajta van a videófelvétel, amit a látogatáson készítettünk, minden, amiről felvétel készíthető, arról készítettünk felvételt, és itt van nálam, és erre azt mondták nekem itt, hogy ebben a teremben lehetetlen lejátszani ezt a videófelvételt. A 21. században vagyunk. Tehát azt hiszem, hogy ezt a digitális szakadékot kell leküzdenünk, amikor a technológiákról beszélünk, a technológia fejlődéséről beszélünk. Elnök úr ön azt is hallotta, hogy én a videóval indítottam volna, és azt mondtam volna, hogy a leg nagyobb pénznyelőről beszélünk, vagy pedig az emberiség megmentőjéről. Ugyanis erről szól az ITER. Az ITRE, tehát az Ipari Szakbizottság képviselői október 24-én látogattak el Kadarásba, ön említett közülük néhányat. Uh, Flavio Zanonato. Christian Ehler, Flavio Zanonato, Jacob Delunde a Zöldektől szintén a delegáció tagjai voltak. Többek között találkoztunk Berner Bigóval, aki az ITER igazgatója, és Johannes Svemerrel, aki az ügyvezető, igazgatója a Fusion for Energy-nek. Ez egy Európai Uniós ügynökség, amely az ITER ITER-ért felelős. Nagyon sok időt töltöttek velünk ezek a szakértők, és igyekeztek a részletekbe beavatni bennünket a kísérleti reaktorral kapcsolatban. Ha minden jól működik, akkor arra számítunk, hogy kiderül, hogy a fúziós energiát fel lehet használni békés célokra, és tiszta, bőséges, biztonságos energiával lehet, energiát lehet előállítani. Három fő kihívással nézünk szembe. Az egyik a technológiai kihívás, tehát hogy hogyan lehet a tokamakot, a, a reaktor magját megépíteni, hogyan lehet az összes komponenst ide integrálni, ez az egyik, illetve hogy a nemzetközi együttműködést hogyan lehet menedzselni. Ugyanis ne felejtsük el, hogy ezt, ezt a projektet Európa, Kína, India, Japán, Korea, Oroszország és az Egyesült Államok működteti. Európa körülbelül a költségek 44%-át fizeti, a többiek fejenként 9%-ot vállaltak. Ahogy mindenki tudja, elnök úr, a multilateralizmus az elméletben egy nagyon csodálatos dolog, a gyakorlatban viszont eléggé nyögvenyelős lehet. Az ITER esetében ez be is bizonyosodott, hiszen sok évig nem a megfelelő vágányon zajlott ez a projekt, és 2015-ben egy újabb cselekvési tervet kellett felállítani világos prioritásokkal és időbeosztásokkal a reform végrehajtásához. Itt a lépések között szerepel az, hogy világos döntéshozatali folyamatokat és elszámoltathatóságot vezessenek be, és hogy pontosan tudjuk, hogy mikor ki hozhat döntéseket. A műveletekre vonatkozóan pontos időbeosztás 2025-től, ugye a korábbi becslések 2020-at írtak elő, és most már 2035-nél tartunk. Nem tudjuk, hogy ön vagy én egyáltalán láthatjuk-e majd a reaktort működésben, de hát reménykedjünk benne. Én remélem, hogy ön is megláthatja majd a valós reaktort működésben. Az időbeosztás teljesítéhez szükséges eszközöket, a megfelelő mérföldkövek felállítását, tehát ezek a lépések, amelyeket teljesíteni kell, be kell tartani. Független felülvizsgálatra van szükség a projekt esetében, tehát ez is egy lépés, amely a projekt teljesítményének javulását méri, és ahogy említettem, a Fusion for Energy három fontos lépésért felelős. Először is magáért az ITER projektért Kadarasban, ahova ellátogatunk. Második dolog a Japánnal folytatott együttműködésben, együttműködésért. Itt három projektről van szó, az átfogóbb együttműködés keretében, és az új generációs fúziós reaktorokért. A fúziós laborok, KKV-k igyekeznek ITER komponenseket előállítani, tehát a laborok, a KKV-k számára ez pozitív, az európai ágazat számára is pozitív, és ahogy már jeleztem, az irányító struktúra nagyon összetett komoly nehézségek voltak a múltban, de most már láthatóak az eredmények, és én azt kívántam, vagy azt szerettem volna, hogy bár bemutathattam volna ezt önöknek a videón. Remélhetőleg most már sikerült mindent a jóvágányra terelni, én ezzel abba is hagyom, és átadom a szót a kollégáknak. Ajajaj, kedves kolléga, hát engem halára rémiszt, amikor azt mondja, hogy a 2035-ös évet nem érem meg. Szerintem ez rendben lesz, semmi gond. Nekem is tökéletes. Claire Moody folytatja a sort. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát mindjárt, mindannyian nagy izgatottan várjuk ezt a demót 2035-ben. A kollégák szavait, Freund úr szavait üdvözlöm, azt mondja, hogy a többit ránk hagyja, hát nem tudom, hogy mi maradt még, azon kívül, amit ő elmondott. A, azt hiszem, hogy ezt mindenképpen el kell mondani, hogy ez egy rendkívüli projekt, és hát nagyon-nagyon nagy kár, hogy nem láthatjuk itt a videót, amit kollégám készített, mert egészen fantasztikus, amit eddig teljesítettek már a helyszínen. De egyébként mindez azt is mutatja, hogy mi az, amit el tudunk érni, hogyha az éghajlatváltozással szemben kívánunk fellépni, és így tovább. Hiszen pontosan erről van itt szó. Közös globális fellépésről. Meg volt a Párizsi szerződés, ami ugye az elmélet, és itt pedig a gyakorlat, amely a globális együttműködés eredménye, hogy valódi megoldásokkal álljunk elő az energiakihívásokra amelyekkel szembenézünk az éghajlatváltozás következményeként. És persze az energiaellátás biztonságának a megteremtéséért és a többi cél eléréséért is. Ahogy elhangzott, ez nem volt egy túlságosan könnyű projekt, hát egy ilyen céllal a végén, és ennyire bonyolult fizikai feltételek mellett ez nem nevezhető könnyűnek, de legalább most már az látszik, hogy az időbeosztás kézzelfogható és reális. A megváltozott cselekvési tervhez van ez igaz itt, hogy 2015-ben történt ez a változtatás. Tehát most már lehet mérni az előrehaladást a kitűzött cél felé. Az elszámoltathatóság és a felügyelet is erősebb. Gondolok itt a külső felügyeletre, illetve a belső felügyeletre. Ugyanis a problémák azok nem csak a pénzügyi hozzájárulást jelentik, hanem a természetbeni hozzájárulásokat is, mert vannak itt más országok, amelyek szintén hozzájárulnak természetben ehhez a projekthez az eléggé bátorító volt, hogy nem csak a menedzsmenthatóságok vesznek ebben részt a többi országból, hanem az ellátóláncban is részt vesznek a partnerek, és így lehet garantálni, hogy a mérföldköveket sikerül időben teljesíteni. Persze azért rengeteg kérdés van még, amelyeket nagyon is jogos feltenni. Az első plazma lépés megvalósításához, és utána pedig az első demo működtetéséhez, és uh, nyilván arról is beszélni kell, hogy milyen esélye van annak, hogy uh, esetleg félre siklanak a dolgok 2035 előtt még. Tehát remélhetőleg ezt sikerül majd nyomon követni, mert a felügyelet folyamatos lesz és a kollégám, ahogy ő is említette, nem szabad szem előtt évesztenünk a végső célt. Mert ennek a projektnek a végén egy nagyon fontos dolgot fogunk elérni, de ez az egész egy tanulási folyamat, tehát ennek a fejlesztése egy tanulási folyamat, már rengeteget tanultunk idáig. Tehát azon túl, hogy egy ilyen fantasztikus energiaforrás szülessen meg, rengeteget tanulunk, tehát a robotika, a természettudományok terén rengeteg új felfedezést teszünk. A, a gyártás magas szintű színvonala, és így tovább. Tehát rengeteg egyéb pozitív hatása van ennek a projektnek. Nem csak a fúziós energia végső felhasználása. Elnök, köszönöm szépen, és következő kollégámnak adom meg a szót, Miroslav Post következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Idén én vagyok az előadója a közös EU-s projekteknek, és nekem egy picit más a véleményem ebből a szempontból. Én inkább a tartalmat nézem, ugye az ITER esetében is. Technológiai szempontból egészen fantasztikus projektről van szó, több más szempontból is, ez igaz és valóban el kell, hogy ismerjem, hogy milyen előrelépéseket értek el az elmúlt hónapokban az új menedzsmentnek köszönhetően, amely megkezdte a működését, az Európai Bizottság oldalán is új menedzsment kezdte meg a működését. Szerintem, hogyha a technológiai mérföldkövekhez ragaszkodnak, illetve azokhoz a kritériumokhoz, amelyeket lefektettek, és a nemzetközi beszállítókkal és partnerekkel az együttműködés jól megvalósul, akkor sikerre vihető a projekt. Ebből a szempontból nagyon fontos a diplomáciai aktivitás is az ITER tanácsában. Az elkövetkezendő napokban lesz egy újabb ilyen ülés, és itt meg kell ragadni a lehetőséget, hogy továbbra is előmozdítsuk a dolgokat. De azért vannak olyan dolgok, amelyek tekintetében az én véleményem eltér a kollégáimétól. Az egyik például a gazdasági szempontból végzett vizsgálat, tehát ugye a költségek, és az, hogy a 2025-ös határidőt nem sikerült megtartani, és így tovább. Persze a bizottság és a parlament feladata, hogy ezt szemmel tartsa, de vannak olyan kockázatok, amelyeket nem tudunk az ellenőrzésünk alatt tartani, például a külső kockázatok ilyenek. Nagyon sokszor felmerül a partnerek stabilitása, például gondoljunk az Egyesült Királyságra, a Brexit után, Oroszországra, vagy akár ugye a ma reggeli hírek után az Egyesült Államokra is gondolhatunk. Az ilyenfajta instabilitás a partnereink oldalán az egész projektet veszélybe sodorhatja. Minden vita, eszmecsere, amit lefolytatunk, potenciálisan e, oda vezethet, hogy az energiamixel kapcsolatos nézetek megváltoznak. Tehát ugye a megújuló energiákat szeretnénk felhasználni, az energiafogyasztást szeretnénk csökkenteni, és a jövőben mi történik akkor, hogyha egy-két tagállam a fúziós energiával szembeszáll? a tanács és a bizottság igen nehezen tudja majd akkor igazolni, hogy egy ilyen projektet finanszíroz az Európai Unió. És az én véleményem szerint ez az egyik legnagyobb probléma, úgyhogy én kérném, hogy a projekt ellenzőivel is cseréljünk eszmét. Megköszönöm, kedves kolléga, és Flavio Zenonától következik utolsóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem hogy hasznos volt ez a látogatás Kadarásba. Sok mindent megértettem most arról, hogy hogyan működik ez. Önnek is nagyon tetszett volna, tudom, hogy ön is a tudomány embere, rengeteg tapasztalata van a kémia terén, és itt van, tehát biztos, hogy nagyon örült volna, ha ön is ott van velünk. Én Pádovai vagyok, és az RFX Reverse File Experiment nevű kísérletet lefolytattuk már évek óta, mivel én Padova polgármestere voltam éveken keresztül, követtem ezt a kísérletet, úgyhogy szeretnék egy kis anekdotát itt elmesélni. 30 évvel ezelőtt a projekt vezetője, professzor barátom, azt mondja nekem, mikor megkérdezem tőle, hogy mennyi idő kell, hogy a fúzióhoz eljussunk, azt mondja nekem, hát 20 évre elég van, 20 év elegendő lesz. Tíz év múlva odafordultam hozzá újra, és azt mondom, hogy figyelj, a nukleáris fúzióhoz, Giorgio, mennyi idő kell még? Ekkor azt mondta, hát szerintem 30 év. Megint eltelik néhány év, azt mondom neki, hogy te figyelj csak ide, mennyi időre lesz még szükség? Erre azt válaszolta, szerintem 40 évre. Tehát minél több idő, ahogy halad az idő, annál több időre van szükség, hogy eljussunk a végső célhoz. Egy picit aggaszt ez engem, mert az a berendezés, amit építenek, energiát termel, de nem a nukleáris fúziót valósítja meg. Tehát azt mondják, hogy kontrollált fúziót lehet megvalósítani a torotokamak környezetben, de itt nem megavatok előállításokról, megavatok előállításáról van szó, hanem ahhoz egy másik berendezés kell, amit démonak hívnak, de hogy ezt hol építik fel, nem tudjuk, mennyibe kerül, nem tudjuk, mikor lesz kész, nem tudjuk, tehát gyakorlatilag itt most csak arról van szó, hogy azt kiderítjük, hogy a deuterium és a tritium fúzióját sikerül-e elég hosszú ideig feltartani, fenntartani. 2035-ig kell, hogy ez kiderüljön, szerintem ez meg is fog történni, de hát ahhoz, hogy a maga a fúzió megvalósuljon, lehet, hogy a következő évszázadig kell várnunk. Hát sajnos, ha csak nem történik csoda, valamely más tudományágban nem fogunk idáig eljutni, és ez sajnálatos az ön esetében is. De hát nyilván a pro és kontra meg kell nézni a mindkét oldalt. Nagyon sokan támogatják át ezt, hiszen hatalmas haszonnal járnak ezek a fajta tudományos kísérletek, a természettudományok, a kommunikáció, az adat átvitel és így tovább. Nagyon sokat gazdagodik ebből, és egész egyszerűen az is fantasztikus, hogy az egész világ részt vesz ebben szinte, tehát nem csak Európa, hanem gondoljunk itt arra, hogy Kína, India, az USA, Japán, Korea, Oroszország, mind-mind ott van, tehát hogy ez egy hatalmas nemzetközi együttműködés, ez pozitív tény ez azt jelenti, hogy ugye ezek az emberek leülnek egy asztalhoz, hogy megvitassák ezeket a témákat. De hogyha valaki nekem azt mondja, hogy ez azt szolgálja, hogy megmentsük a bolygót a felmelegedéstől, Hát az az igazság, hogy fogalmazzunk világosan, ez egy másik kísérlet, és aztán ebből majd kiderül, hogy sikerül-e azt a reaktort megteremteni, amely az energiát is előállítja, és hogy észszerű költséggel sikerül-e az energiát előállítani. Tehát azért itt nem arról van szó, hogy rövid távon megmentjük a bolygót a felmelegetéstől, és arról se feledkezzünk el, hogy a költségek ugye megemelkedtek, az időkeretek nagyon hosszúak, és hogyha jól értettem, akkor szeizmikusan is eléggé kényes helyen van ez az egész. Tehát fölmerül a kérdés, hogy hát hogy lehetséges az, hogy itt vagyunk, és erre a kérdésre azt válaszolták, hogy miért mi adjuk erre meg a választ, örök döntöttek a helyszíről, nem pedig mi. Azért ez is elég érdekes, elnök úr. Én azzal zárom, hogy persze nagyon érdekes ez az egész, és ki tudja, hogy mennyi uh, előnye lesz ennek, de az, hogy az energiát mikor tudjuk elkezdeni felhasználni, azt nem lehet tudni. Köszönöm szépen, kedves kollégák, fantasztikus volt ez a beszámoló, nagyon izgalmas volt, és azt gondolom, hogy valami egész rendkívülit láthattak önök, hogyha ö, ilyen élénken számolnak be erről, ennyire megérintette önöket. Ezért én ösztönözném a többi kollégát is, hogy látogasson el ide a helyszínre. Nemrégében beszéltem a főigazgatóval, erről a témáról, az ITER tervezett látogatásról, mert ugye ő francia, és az ő hazájában található ez a helyszín. Ő szervezte meg magát a látogatást, és akkor megállapodtunk, hogy lesz még egy, talán a jövő év elején, lesz lehetőség még egy látogatásra, mert ő, illetve hát én is azt szerettük volna, hogy elkerüljük azt, hogy az ITRE szakbizottságból egy nagy tömeg vonuljon ott fel, tehát 12-13 ember, az sok, 6 fő, az bőven elegendő. Tehát az Európai Bizottság fogja a szervezést magára vállalni, mondom még egyszer, és lesznek még más látogatások is, tehát hogyha valakinek van erre lehetősége, és érdeklődik, az mindenképpen menjen el. Köszönöm szépen a kiváló megjegyzéseket. Tessék! 10 wanted... Csak 10 másodpercre kérem a szót. Szeretném elmondani, hogy ha valakit érdekel a videó, de ugye nem tudtam bemutatni, ahogy elmondtam, a videó hozzáférhető online, a YouTube-on, Eigenfreund MEP, tehát a saját nevem alatt, hogyha oda beírják, hogy ITER, akkor látható a videó, mint egy két percet vesz ez igénybe, és akkor mindenkinek kialakulhat egy kép arról, hogy miről is beszélünk, tehát hozzáférhető a videó. Elnök, akkor update fogom az ITER-hez való hozzáférésemet, és így eh, megnézhetem a videót. És köszönöm szépen, tisztelt kollégák, akkor három órakor találkozunk ismét itt és akkor holnap szavazunk, folytatjuk szépen a napi rendet. Köszönöm. That's great. That's great.